dirigen el voto y hay que ajustar los tiempos muy bien porque hay que acabar a la hora. Hay que medir muy bien el tiempo. Good afternoon! El voto muy rápido. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Jó napot kívánok mindenkinek, mondja az elnök úr. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Ha volnának olyan kedvesek, kérnék mindenkit, hogy foglaljanak helyet csendben, ha lehetséges, hogy folytathassuk a munkát. Szavazni fogunk. Együttesülést tartunk, a LIBE és a FEM bizottság együttes ülését a bűncselekmények sértetjeinek támogatására, védelmére és jogaira vonatkozó minimum szabályokról fogunk szavazni. Tudják, hogy hosszú és nagyon intenzív tárgyalásokat követően jelentéstevőink megállapodtak a tanácssal, új szabályokat sikerült elérniük, amelyek biztosítják a bűncselekmények sértetjeinek támogatását. Ennek az irányelvnek köszönhetően minden sértett, aki bűncselekmény szenvedett el az Európai Unióban, ugyanazokkal a minimális eljárási jogokkal rendelkezik, illetve a segítségnyújtás, támogatás és a védelem megemelt szintjét élvezhetik. Szeretném üdvözölni ezeket a tárgyalásokat, és köszönetet kell mondanunk a jelentéstevőknek, akik nagyon elő, elkötelezettek voltak, illetve az árnyék jelentéstevőknek is gratulálunk a kiváló munkáért. Most meg fogom adni a szót a fennbizottság elnökének, Gustav úrnak, aki szintén szeretne néhány megjegyzést fűzni. Majd a szavazás következik. Gustav úr, aztán a és szavazás. In Swedish, so svédül fogom folytatni, úgyhogy ha nem értenek svédül, akkor kérem szépen, hogy tegyék fel a fejhallgatójukat. Ja, vi håller, tackar så mycket att jag får... Eh, nagyon köszönöm. Tisztelt Fernández Aguilar úr, nagyon köszönöm, hogy megosztja velem az elnöki pozíciót szakbizottságunkkal, és úgy gondolom, hogy nagy örömünkre szolgálhat, hogy mindannyian itt lehetünk most, és szavazhatunk ezekről a javaslatokról. A jelentéstevőknek mindannyian hálával tartozunk, kiváló munkát végeztek, nagyon sok erőfeszítést fektettek munkájukba a kollégáik segítségével. Az Európai Bizottság is nagyon sokat segített, illetve az Európai Tanácsot is köszönet illeti, mert nagyon rugalmasak voltak a javaslat egyébként nagy megelégedésünkre szolgál. És nagyon elégedett vagyok azért is, mert ebben a jelentésben egy nagyon egyértelmű gender alapú megközelítés tapasztalható. És ezt különösen helyesnek tartom, hogy utalások szerepelnek a nők és férfiak közötti kapcsolaton belüli erőszakra tesznek utalást a szövegben, ez nagy örömömre szolgál. Ma szeretném megkérdezni a jelentéstevőket, hogy szeretnének-e hozzászólni. Párvanova vagy Jiménez asszony, szeretnének hozzászólni? Akkor parancsoljanak. Eh, yes, thank you, Mr. Köszönöm szépen, Gustav úr, köszönöm elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani az Európai Bizottságnak, hogy eh, képviseli így módon a sértetteket, elfogadták jelentésünket, és így hozzájárulnak a jogérvényesülésének térségéhez. És a Dán elnökségnek is köszönetet mondani azért, mert egyértelműen tiszteletbe tartatták az információhoz való jogot, a fordításhoz való jogot és a fellebezéshez való jogot, amihez mi ragaszkodtunk, illetve a védelemhez való jogot, hogy ne legyen másodlagos, ne alakuljon ki másodlagos értettség. Úgy gondolom, hogy sikerült elérnünk azt, hogy prioritásokat állítsunk fel a különböző szükségletek között, nem elfelejtve, hogy milyen szükségletekkel rendelkeznek például a terrorizmus, a szervezetbűnözés, az emberkereskedelem áldozatai, sértetjei, illetve hogy sikerült a nemi erőszak elleni küzdelmet is megerősítenünk, illetve a fogyatékkal élők és a gyermekek elleni erőszak elleni küzdelmet. Jelentős mértékben járultak hozzá kollégáim ehhez a jelentéshez. Antonia Párvánovának is szeretnék köszönetet mondani társjelentéstevőmnek, illetve az árnyék jelentéstevőknek, hogy hozzájárultak ehhez a szöveghez. Lezárásként azt mondhatom, hogy egy olyan jelentésről szavazunk, amely hozzájárul ahhoz, hogy az állampolgárok nagyobb biztonságban érezzék magukat, amikor bűncselekményt jelentenek be. Ne csak hazájukban, hanem egész Európában érezhessék ezt a biztonságot. Büszkék lehetünk arra, hogy a sértettekért dolgozunk, azokért, akiknek a legnagyobb szükségük van rá, és ez egy nagyon értékes eredmény, amit ma elérünk. Köszönöm szépen! Nagyon köszönöm, elnök úr! Én magam is szeretnék köszönetet mondani Terezának, mert eh, kitűnő volt a partnerségünk, az együttműködésünk. Szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek, a képszakbizottság képviselőinek, mert nagyon sikeres volt az együttműködésünk. Nagyszerű nap ez a mai ugyanis azok után, hogy a Lisszaboni szerződést elfogadtuk, most jött el először az ideje annak, hogy egy olyan jogszabályt hoztunk, amely az európai polgárok jogait védi a büntető jog keretein belül. És most volt az első alkalom, hogy az Európai Parlament jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy ezen bűncselekmények egyedi értékelésén túllépjünk, és foglalkozzunk azokkal a különleges szükségletekkel, amelyekkel a sértettek rendelkeznek, és hogy képzést biztosíthatunk azoknak, akik a bűncselekmények sértetjeivel foglalkoznak. Nagyon büszke vagyok arra, hogy minden, mindkét szakbizottság hozzájárult ahhoz, hogy a nemi alapú erőszak, illetve a kapcsolaton belüli erőszak kifejezéseit bevegyük a szövegbe. Gratulálok mindenkinek, nagyon gyümölcsöző partnerség alakult ki az intézmények között szakmai, professzionális támogatást kaptunk az Európai Bizottságtól, végezetül pedig köszönetet mondok mindkét bizottság titkárságának is, asszisztenseinknek, és nagyon remélem, hogy ez az irányelv jelentős változást hoz majd az európai büntetőjogban. Köszönöm szépen, és azt remélem, hogy lesz még lehetőségünk a jövőben ilyen együttműködésre. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, akkor következzék a szavazás. Először a kompromisszumos indítványokról fogok szava, fogunk szavazni. Nem próbálom befolyásolni a képviselőket, de azt mondanám, hogy nagyon örülnék, hogyha nem kellene az összes módosítón végigmenni egyenként. Természetesen azt tehetnek, amit akarnak, mert hát mégiscsak szuverén személyek, de először is a kompromisszumokról szavazunk elektronikusan, és ha ezeket elfogadtuk, akkor pedig jön a zárószavazás. Jöjjön akkor az öt 5-ös, 539-es módosítási szavazást megnyitom. Ez az E kompromisszumos indítvány. Mindenki szavazott? Úgy tűnik, hogy nem. Még ketten hiányoznak. Egy szavazat hiányzik. Most meg plusz egy szavazat van. Azt mondanám, hogy lezártuk a szavazást, és úgy gondolom, hogy elfogadtuk. 41-es záró szavazás következik, 41-es oldalon a szavazást megnyitom. Lezárom. És úgy látom, hogy valóban igazán, de igazán elfogadtuk. Úgyhogy gratulálok a jelentéstevőknek. Így módon az együttes ülést akkor berekeztem, és nagyon remélem, hogy mindenki jól tölti majd a nyári szünetet.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 No, it's not. not. Okay. Hello. Please. Thank you all. Nos rendben, köszönöm mindenkinek, mondja az elnök úr, köszönöm mindenkinek, tehát akkor elbúcsúzunk a fennbizottság tagjaitól. és természetesen folytatjuk a két szakbizottság közötti gyümölcsöző együttműködést. Összetartunk. Most pedig elérkezett az idő, hogy a LIBE képviselői szavazzanak, ugyanis nekünk is van miről szavaznunk, néhány kizárólag libés jelentésről. 15-ös napi rendi pont következik a gyermekek védelme a digitális világban. Jelentéstevőnk Anna Head, és egy véleménytervezetről fogunk most szavazni. Jöjjön tehát a szavazás. Kezdjük. Kérem, koncentráljanak. Egyes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os mellette ellenőrizzük a 15-öst jó, 15-öst ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. A néppárt részéről hárommal többen vannak, mint kellene. Kérem a néppártot, hogy figyeljen oda. Na, most már rendben van. Akkor mi az eredmény? most. Lezárom a szavazást, mondja az elnök. Elfogadtuk. 16-os mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Tizennyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kilences kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizenegyes kompromisszum mellette elfogadtuk. A tízes kompromisszummal elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 43-as jön, mellette ki van, ellene, tartózkodás, szerintem elutasítottuk, csak a néppárt szavazott mellette, de akkor ellenőrizzük. Ja, és az ECR is, de a többiek ellene szavaztak, úgyhogy elutasítottuk. 46-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 48-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor a zárószavazás következik. Elektronikusan szavazunk, a szavazást megnyitom. Lezárom. 56-an szavaztak mellette, nem volt ellenszavazat, két tartózkodás, Hedeszonynak szeretettel gratulálunk. Szép munka volt. Következik akkor a napi harmadik szavazás, egy tájékozódó szavazás, 16-os napi rendi pont az ügyvédi segítség igénybevételéhez való jog a büntetőeljárás során, valamint a letartóztatást követő kommunikációhoz való jog a jelentéstevő, Antonescu asszony, és akkor jöjjön a szavazás, kezdjük. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 45. Mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 26. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 83 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk hármas mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 86-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 27-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 4-es részenkénti szavazás, Első részről szavazunk. Itt tehát a bevezetés, illetve az a bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 89-es mellette ellene tartózkodás nem világos, úgyhogy ellenőrizzük. Méghozzá gyorsan 89-es, megnyitom a szavazást. A néppárt részéről kettővel többen szavaztak. Még mindig egy valaki pluszban van. Na most jó. Akkor nézzük az eredményt. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Ötös. Mellette. Ellene tartózkodás, elutasítottuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 98-as jön mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 99-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 99-est ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. Úgy tűnik, hogy a néppártnál megint túl sokan szavaztak, most rendben van. Mi az eredmény? Lezárom a szavazást. 27-28 arányban elutasítottuk. 94-es jön, vagy nem? Bocsánat, nem. 28-as. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Huszonnyolc részenkénti szavazás, egy I mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Most akkor a százas jön, mellette ki van? ellene, tartózkodás elfogadtuk, 103-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 104-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 105-ös részenkénti szavazás. Második rész Második rész tehát. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Harmadik rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 106-os mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 8-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 109 mellette ellene tartózkodás. Ez nem egészen világos, hogyha ellenőrizzük, akkor gyorsan a 109-est ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. A néppártnál megint egyel többen vannak, most akkor jó. Mi az eredmény? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Elutasítottuk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 111 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 112 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 116 e, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 119 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 121 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 122 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 33 mellette ellene tartózkodás nem. Ellenőrizzük a 33-at, mert különben nem világos. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 41-en eh, mellette, 16-an ellene. Ez világos lett volna, hogyha meg felemelték volna a kezüket. De nem emelték. Jó, most már világosan látom. 128 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 129 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 34-es mellette mellette nem, okafogyottá válik? Hát az én listámon nem így néz ki. tehát okafogyottá válik. Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egészen a tizenegyig mellette ellene tartózkodás elfogadva. tizenötös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Akkor sok oka fogyottá válik. 37 mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 17-es azonos. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük. Jó, tehát a 14-es kompromisszumot ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 26-30-al 26 szemben, tehát elutasítottuk elnézést. 143 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 144 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 146 mellette ellene elfogadva. 148 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 149 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 150 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 38 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Elnézést kérek, kihagytam a 19-est mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Most a 15-ös kompromisszum jön? 38-as? Ja, arról már szavaztunk. 15-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 152 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 154 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 155 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 39-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 40-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 157 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 158 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 159 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 162 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 164 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 165 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 166 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 167 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 168 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es kompromisszum mellette ellene elfogadva. 170 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 174 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 135 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Van egy pro- kétségem a módosítóval kapcsolatban, amiről korábban szavaztunk, ahol külön szavazás volt. A 17-est mondja, kérdezi az elnök. Igen, ha nem bánja, akkor ellenőrizném, mert ott külön szavazás volt. Szerintem nem ezt mondta az elnök úr. Szerettem volna tudni, mert ez fontos módosító indítvány. 13-as cikk. Ott külön szavazás van. Értem, értem, mondja az elnök. A listámon 13-as cikként szerepel 17-es kompromisszum, korábbi 18-as kompromisszumos indítvány, és mindkét résznél de igaza van, egy oldalsó oszlopban pedig mutatja, hogy van egy külön szavazás, úgyhogy ezt meg is kell ismételnünk. Tehát újból átmegyünk ezen, mert az én listám az nem csak az szavaz, a számok miatt, tehát hogy a 17-es az ott kezdődött 18, hanem a kompromisszumokkal kapcsolatban is, hogy most egyik vagy másik, vagy mindkét bekezdésre vonatkozik. Tehát akkor részenként szavazunk. Először a 17-es kompromisszumos módosító második részéről, és utána pedig az 1-es és a 3-asról. Tehát akkor a 17-es kompromisszumos módosító második bekezdéséről szavazunk mellette. Ellene. Ellenőrizzük. Ellenőrizzük. Tehát a 17-es kompromisszumos módosító második bekezdése. Megnyitom a szavazást. Most a szoci- szocialisták vannak túl sokan. Egy el több van, mint kéne. Nos, akkor most nézzük. Lássuk, hogy hogy megy. Ellenőrizzük, lezárom a szavazást. 34-en mellette, 23-an ellene elfogadtuk. Most nézzük akkor a második részt. Megnyitom a szavazást. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Most már világos. Jó, elfogadtuk. Tehát akkor a 175-ösre térünk vissza mellette. A 13-as oldalon vagyunk az én listám szerint. Tehát a 175-ös módosító mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 177 mellette bocsánat, 176 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 100. 177-est visszavonták. Elnézést kérek, eh, ez a zavaró lista összekever bennünket. Ne, a 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 105-ös részenként szavazunk. Nem, nem, okafogyottá válik, mert a 18-ast elfogadtuk. Akkor most a 44-es jön mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Egyes módosító mellette, akkor egybe szavazzunk? Egyben akarnak szavazni? Tehát akkor 127-est egyben elfogadtuk. Akkor a 9-es módosító jön mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 19-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 48 mellette, szóbeli módosító, ellene tartózkodás elfogadva. 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Na most akkor egészen az 50-re jutunk, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 21-es mellette ez a kompromisszum, a 21-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Most akkor az 51-es jön, mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 52-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 13-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. A 14-est visszavonták, 55-ös, nem? Nem. Az 54-est kihagytuk, vagy én tévedek? A 21-es kompromisszumos módosító után.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 Elnézést kérek, hogyha itt félre sikerülnek a dolgok. Igen, igaza van. Még mindig él az 54-es, tehát akkor szavazunk róla. Rendben van? Tehát akkor az 54-esről szavazunk, mert még mindig él. Tehát mellette, 54-es mellette, ellen, eh, mellette, még mindig, ellene tartózkodás elutasítva. Jó, akkor most már lesz, leszavaztuk. Most akkor a 14-es jön. Figyeljünk, mert itt azért elég összekever bennünket ez a lista. 14-es egyes részeit visszavonták, de vannak még részei, amelyek élnek. Na minden esetre arról a részről szavazunk, amelyik még mindig él. 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 55-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 56-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 57-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 59-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 60 mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük. 60-as nem világos. Megnyitom a szavazást. Egyel több EPP-s szavazott, mint kéne. Hát akkor most milyen lesz, még mindig ilyen nagy számban szerepelnek. Nos, 29 mellette, 28-an ellene, tehát akkor elfogadtuk elnézést, sajnálom. Most akkor jön a 61-es mellette. Ellene tartózkodás. Elutasítottuk. Jó, akkor ellenőrzik. Ellenőrzik az 61-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Lezárom. 30 mellette, 27 ellene elfogadtuk. Akkor a 23-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 64-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 65 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 16-os mellette, ellenek tartózkodás elfogadva 66, mellette ellene tartózkodás elutasítva 67 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 68 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 69-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 69-est. Megnyitom a szavazást. 69-esről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 26-an mellette, 30-an ellen elutasítva. De már megint nem elég kezet tartottak fel, fel. Hogyha feltartják a kezüket, akkor látom. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 70-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 24-es kompromisszum mellette a 17-est elutasítottuk. Most pedig a 24-es kompromisszum. A 17-est, bocsánat, elfogadtuk. Tehát a 17-est elfogadtuk, a 70-est elutasítottuk. Jó. Akkor most a 24-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elutasítva. De ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 24-es kompromisszumos módosítót, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 29-en eh, mellette, 25-tel szemben 71-es mellette á, ellene tartózkodás elutasítva. 81-es mellette ellene ugyanaz a többség, elutasítottuk 20-as mellette, bocsánat, először a 72-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 34-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 35-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 76-os mellette ellene tartózkodás, azt hiszem elfogadtuk. 77-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 78-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 25-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 80-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 82-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. És akkor van egy horizontális módosító is. Tényleg horizontális módosító? Igen? Jó, ez azt jelenti, hogy nem vertikális. Lássuk. Jó, akkor most horizontálisan számozunk. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. És akkor végül az ilyen, ilyenképpen módosított szavazást, eh, módosított szövegről való szavazást megnyitom. Elektronikusan szavazunk. Lezárom. 51-en mellette, ketten ellene, négy tartózkodás. Gratulálunk Andreszko asszonynak, Antoneszko asszonynak. Nos. Now. Thank you. Thank you. I'm giving, I've been given another új szavazólistát kaptam, amivel remélhetőleg sikerül a kavarodást elkerülni és a hibákat kiküszöbölni. Úgyhogy most a... miről is szavazunk? A Triantafilidész jelentésről szavazunk? Igen, vagy? Igen, igen, igen. Tehát a jelentés tervezetről szavazunk. A CIA által állítólagosan fogolyszállításokra és nem jogszerű fogvatartásra használt európai országok, az EP TDIP bizottságának nyomonkövetési jelentése, és az előadó pedig Ellen Flotre asszony. És akkor most szavazunk az egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 54-es mellette ellene elfogadtuk. Az AFET 1-es, nem, a kettes kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor így a 67-esnél tartunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük? Jó, tehát akkor a 67-es módosítót ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 25-27 arányban elutasítottuk. A 68-69 az ugyanaz, tehát akkor mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük? Akkor ellenőrizzük. Tehát a 68-69-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Az EPP-ben megint egyet többen vannak. Mink van? Akkor le, levonjunk egyet? Tehát akkor 29-26 arányban elfogadtuk. Tehát akkor most a 73-as következik, mellette ellene tartózkodás. Úgy tűnik, elfogadtuk. Tessék azokat a kezeket megemelni, különben nem látom őket. 74-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 75-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor így egészen a az ötös kompromisszumnál vagyunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. És akkor következő, a hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 93-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük? Tehát akkor a 93-ast ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Megint sokan vannak az EPP-ben. Akkor 29-26 arányban elutasítottuk. 94 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük, de tessék kezeket felemelni. A kezek alapján azt látom, hogy hogy elutasítottuk, de hát akkor ellenőrizzük, ha ellenőrizzük. Tehát a 94-es, megnyitom az elektronikus szavazást. Egy, egy EPP-ben megint több van. Le, levonjuk? Levonjuk. Nos, mi az eredmény? 29 szavazata 27 ellenében elfogadtuk, de kérem, a kezdeket tessék fölemelni, nem árt szavazásnál. Akkor most a hetes kompromisszum következik mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. És így következőre ugrunk, nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ezzel akkor a 108-asnál tartunk, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 109-es. Szeretnék ellenőrizni? A 108-ast ellenőrizzük? Akkor ellenőrizzük. Tehát a 108-asról szavazunk, megnyitom. 180, hát megint egy EPP-vel több van. Nos, lezártuk, 29-el 26 ellenében elfogadtuk. De kérem kedves kollégákat, hogy tegyék fel a kezüket. 110-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 111 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 9-es kompromisszum mellette ellette tartózkodás elfogadtuk. És ezzel ugrunk a a 116-osra, ugye? Nem, 113-asra akkor az ugye az én listám szerint az okafogyott. Tehát akkor a 116-os mellette, ellene, tartózkodás, szerintem elutasítottuk, de ezt ellenőrizzük, jó? Tehát a 116-osról megnyitom a szavazást. Na, mire jutottunk? 28-al, 28 ellenében szavazat egyenlőség van. 119-es. A beszélő nem használja a mikrofonját. Igen, hogyha egyel több EPP, hogyha 29-28 ellenében, akkor bizony elfogadtuk. Ellenőrizzük még egyszer? Jó, akkor ellenőrizzük még egyszer. Tehát 116-osról szavazunk, ellenőrizzük akkor még egyszer. Megnyitom a szavazást. Két PP-vel megint több van. Egyel több. Még mindig egy PP-vel több van. Lezártam a szavazást. 28-28, akkor elutasítottuk, sajnálom. Uh, Wikström asszony, uh, elnök úr, úgy tűnik, hogy valaki elfelejtette uh, magával hozni a szavazókártyáját, és uh, a kolléga elutasítja, ezt is beleszámoltuk, és egy nagyon egyszerű kérdésem van, mit csinálnak a, a, az EPP ö, ö, szakemberei, hiszen nekik kéne most névsort olvasni. Minden esetre a 116-ost elutasítottuk. Akkor most menjünk a 119-esre mellette. ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. És akkor 121-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 122-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük? Akkor a 122-est ellenőrizzük. Most. Megint egyel több PP van. Na jó, most, most rendben van, akkor lezárom a szavazást. 24-30 ellen eh, szavazat arányjal leszavaztuk. Tehát a 11-es kompromisszum nem, bocsánat, 123-as módosító. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 123-ast. Akkor ellenőrizzük. Jó, tehát a 123-as módosítót ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 28-24 arányban elfogadtuk. 11-es módosító. Kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 125 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 128-as mellette, 25-26-os az azonos. De ez a kettő ugye a 124-essel azonos, igaz? És azért okafogyottá váltak, mert az előzőt megszavaztuk. Tehát a 128-as következik mellette, ellene Azt hiszem valami gond van a kezekkel. Tehát akkor menjünk, csináljuk elektronikusan. 128-asról akkor megnyitom a szavazást. 128-asról hát lezárom. 28 szavazattal, 27 ellenében leszavaztuk. Akkor a következő a 129-130-es, ami azonos. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük? Ellenőrizzük. Tehát a két azonos módosítóról szavazunk. Megnyitom. Lezártam a szavazást. Vagyis 29 szavazattal 27 ellenében elfogadtuk. 134-es mellette ellene. Mit csinálnak a szocialisták? Nem láttam a kezüket. Nem láttam a kezeket. Ha nem emelik fel a kollégák, akkor nem tudom meg, hogy mire kívánnak szavazni. Uh, Albrecht, uh, nem lehetne, hogy inkább csak elektronikusan uh, szavazzunk, hiszen gyakorlatilag mindent ellenőrzünk. Akkor szavazzunk elektronikusan? kérdezi az elnök úr. Rendben, de csak emeljék fel kollégák a kezüket. Tudom, hogy mindenki fáradt, én is fáradt vagyok, de kérem, hogy innen nem látszik, emeljék fel a, emeljétek fel a kezeteket. Akkor a 138-as mellette ellene tartózkodás ezt ellenőrizni kell. Tehát a 134-es módosítót ellenőrizzük, egy PP-vel megint, akkor levonunk egyet elektronikusan, és akkor az eredmény. Na akkor egy EPP-t levonunk, mert ugye egyel több van. Vonjunk le egyet, kérem szépen. Kérem, kedves kollégákat. Na, most sikerült. Tehát 29 szavazata 27 ellenében elfogadtuk. Hát, Elnök úr, ügyrendi kérdésem volna. Nem lehetne megtudni, hogy akik azon közül, akik jelen vannak és nem szavazhatnak, kik azok, akik nem szavazhatnának? Mert ha nem szavazhatnak, akkor meg menjenek ki. One, thirty five. One, thirty five. Favor. 135-ös mellette ellene elfogadtuk. 136-os mellette ellene elfogadtuk. 137-es mellette ellene Elfogadtuk. 138-as és 139-es azonos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor ellenőrizzük, kedves kollégák, tehát a 138-139-es azonos módosítókról szavazunk. Lezártam a szavazást és az eredmény 27 szavazattal 25 ellenében elutasítottuk. 140-140-es módosító megint azonos, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 142-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 143-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 143-ast ellenőrizzük. Tehát ellenőrizzük akkor. Jó, lezárom a szavazást. Megint egyet több LPP e kérünk, egyet levonni belőle. Nem, most. Jó, akkor elektronikusan ellenőrizzük, tehát 29 szavazata 27 ellenében elfogadtuk, akkor innentől kezdve csak elektronikusan szavazunk, a, preambulumok egyes módosító, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Kettes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. és elutasítottuk. Hármas módosító, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes módosító. Megnyitom a szavazást. És lezárom. Elfogadtuk. Ötös módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos módosító. Megnyitom a szavazást. Most pedig lezárom. Elfogadtuk. Hetes nyolcas módosítók azonosak. Megnyitom róluk a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 12-es módosi kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 9-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 11-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 13-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 14-es szóbeli kiegészítéssel megnyitom a szavazást, lezárom. És elfogadtuk. 15-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 16-os. E, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 17-es, megnyitom a szavazást. A kérdező nem használja a mikrofonját. Nincs önnél a kártyája, Ücsev úr? És akkor Ön most mellette vagy ellene? Jó, akkor viszont elfogadtuk. Nos, a jegyzőkönyvbe jelezni fogjuk az ön szavazatát de ez nem változtatja meg a szavazás kimenetelét. A felszólaló megint nem használja a mikrofonját. I mean, shall we repeat the vote, okay? Nos, megismételjük a szavazást? Rendben, akkor ismételjük meg elektronikusan szavazást, és Ilcsev kolléga szavazatát hozzá fogjuk számolni. Tehát akkor ismételjük meg még egyszer. Tehát a 16-osról beszélünk, 16-osról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És akkor 29 szavazattal, 28 ellenében, plusz a hiányzó szavazati kártyával 30-28 ellenében elfogadtuk. Akkor most a 17-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 18-as módosító Megnyitom a szavazást. Lezárom. Tehát lezártam a szavazást. Elfogadtuk. 19-es részenkénti szavazás első részről szavazunk. Megnyitom a szavazást az első részről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 20-as. Ja, elnézést, a második részről is szavaznunk kell. Megnyitom róla a szavazást. Lezártam a szavazást. Elutasítottuk. Uh, Ilcsev úr, ön mire szavazott? Mellette? De így elutasította. Nos, itt mi történt? Nem tud szavazni, vagy mi a probléma? Uh, igennel szavazott, ugye? Tévedésből, vagy mi van? Tehát akkor a többség mellette van, hiszen itt van Ilcsev kolléga, és még egy eltévedt szavazás, de ugye ez megvál, megváltoztatja, hiszen 30-28 ellenében nem elnézést, hiszen hogyha valaki tévedésből szavaz ide vagy oda, akkor az nem változtatja meg a szavazás kimenetelét, tehát korrigálhatjuk a szavazás eredményét, de a kimenetelét nem változtatja meg. Ez a plenárison is alkalmazott bevett gyakorlat. Latford asszony, hogyha nem név szerint szavazunk, Tehát mivel nem részenkénti szavazás van, szokásos eljárás az lenne, hogy kezek készfelemeléssel szavazunk, és az elnök szava, ö, számol. Akinek, ha szavazókártyával szavazunk, akinek nincs itt, akkor azt nem kéne számolni. Különben én ragaszkodom hozzá, hogy ö, számoljuk, tehát szavazzunk készfeltartással. Bizonyára észrevette, mondja az elnök úr, hogy most már több mint egy órája szavazunk, és észszerű javaslat volt, hogy megyünk elektronikusan. De nyilván, hogyha valaki szava, rosszul szavazott tévedésből, az nem jelenti azt, hogy név szerinti szavazás van, hogy kiét hova számoljuk. Itt, szerint a bizottságban mindig adunk egy kis ö, szabadságot, és szemet hunyunk ö, dolgok felett, tehát én nem hiszem, hogy az lpp e nek olyan szabályokat kellene alkalmazni, amik nem is léteznek. Megismételjük? Tehát, hogy ezt a téves szavazatot meg tudjuk változtatni? Elnök úr, az, EP, az EPP túl sokan szavaztak külön szavazásokkor, egyszer és azt gondolom, hogyha az méltányosságára appelláltunk, és hogyha azt nem számoltuk, akkor itt is lehetne az ön méltányosságára appellálni. Én azt mondom, tehát mondja az elnök úr, akkor a második részről az, a 19-es módosító második részéről megismételjük a szavazást, most megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Mindenkinek rendben van a szavazása? Igen, akkor lezártam. 30 szavazata 25 ellenében elfogadtuk, és Ilcsevet nem számoltuk, aki igennel szavazott a kezével. Tehát ez akkor elfogadva. 20-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 29 szavazattal 28 ellenében elfogadtuk. 21-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Huszonnyolc szavazat, 29 ellene, tehát elutasítottuk. 22-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. 29 mellett, 30 ellene, elutasítottuk. 24-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 25-ös, módosító. Igen, az ugye azonos, tehát akkor 26-os következik, megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. Elutasítottuk. 27-es. Meg... Megnyitottam. Ugye nem oka fogyott, nem oka fogyott, tehát a 27-esről szavazunk, lezárom. Elutasítottuk. 28-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 29-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 30-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 31-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 32-es, módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 33-as, tehát 33-as él, megnyitom a szavazást. Tehát megnyitottam a 33-asról a szavazást. Igen, tehát az 13-as kompromisszumot ugye visszavonták, arról nem szavazunk. 33-asról szavazunk. Lezárom a szavazást. Lezárom. És elutasítottuk. 34-es, módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. És elutasítottuk. Michel kolléga. Ellene szavazott? Valami hiba történt? Nem működött? Ellenzi? Tehát el, elutasította az egészet. Elutasította az egészet? kérdezi az elnök. 35. Szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 36 tól szóbeli módosítással. Megnyitom a szavazást. Megnyitom, most pedig lezárom. Elfogadtuk. 37-es. Megnyitom. Harminchetes megnyitom tehát, lezárom, elfogadtuk. 14-es kompromisszum, megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. 45-ös, megnyitom. Negyvenötöst megnyitom, lezárom. Elutasítottuk. 46. Mellette, bocsánat, megnyitom. 46-os, megnyitom. lezárom. Elfogadtuk. 15-ös kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 51-es mellette, Részenkénti szavazás első rész, megnyitom. Zárom. Elfogadtuk. Második rész, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 53. Mellette. El, lezárom. Elfogadtuk. Most pedig záró szavazás következik. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom. Végszavazás. Ötven igen, két nem, öt tartózkodás. Lotraszonynak szeretettel gratulálunk. Nem gondoltam volna, hogy ilyen nehéz lesz, de Flotraszonynak gratulálunk. Köszönjük a munkáját. Sajnos el kell most mennem, úgyhogy Gál Kinga fog engem helyettesíteni, és folytatjuk a szavazást. Köszönöm. Következő napi rendi pontunk tehát egy jelentéstervezet. Igen, Helmájer asszony. Holmájer asszony. Elnök asszony, csak azt szerettem volna mondani, hogy tévesen az EPP-nél, az ötös módosítónál nálunk tévedésből mínusz állt, holott ott ö, plusznak kéne lenni, tehát az ötösnél egy plusz jelnek kellett volna állnia az, az EPP számára. Köszönöm szépen, Monika, mondja az elnök asszony. Tehát akkor kezdjük a szavazás 9-es módosító mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Tízes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenegyes mellette, ellene. Ezt nem értem, úgyhogy a 11-est akkor ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Kérem, szavazzanak. Akkor most lezárom. Elutasítottuk. 51 és 4 arányban. 12-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 13 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 19 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, négyes kompromisszum jön. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 28-as megszavaztatja az elnök asszony, de ez okafogyottá vált a lista szerint. Bocsánat, 29 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kérem, akkor még egyszer a 30-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk 31 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 32 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 33 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 35 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 34 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 36 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 5-ös, 38-as, bocsánat, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 5-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 43-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 44-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 45-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 50-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 51-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 52 mellette, bocsánat, az 52-ről később fogunk szavazni, akkor 53-as jön mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 54-es. Mellette, ellene, ez nem világos, 54-esről akkor megnyitom a szavazást. Ellenőrizzük. A néppárt részéről egyáltalán többen szavaztak. Most akkor rendben van. 29-24 arányban elfogadtuk. 55 mellette, ellene, tartózkodás. Ugyanez a helyzet, de ellenőrizzük, 55-ösnél megnyitom a szavazást. Lezárom. 26-27 arányban elutasítottuk. 56 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 7-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 8 es kompromisszum jön, Bocsánat, az 56-osról szavaznunk kell, azt mondják, mondja az elnök asszony. Tehát először az 56-osról szavazunk, ki van mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most jön a 8-as kompromisszumos indítvány, mert a 7-es kompromisszumot már megszavaztuk, tehát a 8-as jön. Mellette ki van, ellene tartózkodás elfogadtuk. 65-ös jön a lista szerint. 65-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 69 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 69-est ellenőrizzük, megnyitom. Lezárom, elfogadtuk. 27-25 arányban. Elnézést, véletlenül rosszul szavaztam, ellene akartam szavazni. Úgyhogy elutasítottuk, mondja a képviselő. 26-26 arányban elutasítottuk. 28, mondja, 28, mondja az elnök mellette. Bocsásson meg, 68 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. 68-asról megnyitom a szavazást. Lezárom. 26 mellette, 25 ellene. Két tartózkodás. Két sev úr, tehát 26-26 arányban elutasítottuk. 70-es, 73-as, mondja az elnök mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 9-es kompromisszum két részben első rész mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. A 9-es kompromisszumos indítvány második részéről szavazunk. A szavazást megnyitom. Csak a második részről. Lezárom. 24, igen, 29 nem, elutasítottuk. 30 ellenszavazat, Ön támogatja, vagy sem? Tulajdonképpen mindegy is, mert elutasítottuk, nem változtat ez arányokon. Jöjjön akkor. Guillaume asszony, tessék. Elnézést kérek. Úgy tűnik, hogy elfelejtettünk szavazni a módosítókról, mert a 68-as 70-es, 71-es és a 70 a 79-esről szavaztunk? 69-esről. Úgy tűnik, hogy arról szavaztunk. Igen, akkor 70, 71, 72-esről szavazni. Akkor a 70-es jön. Mellette ki van? 70-es, 70-es. Ezeket kifelejtettük, 70-es jön mellette. Ellene. Tartózkodás. Nagyon nehezen tudom megállapítani, úgyhogy ellenőrizzük a szavazást. Megnyitom a 70-esről. Lezárom. Elutasítottuk. 71-es jön, mellette ki van, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk ugyanez az arány. 72 mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 73-asról meg már szavaztunk, úgyhogy akkor a 9-es kompromisszum ról is szavaztunk már az első részről, illetve a másodikról is, tehát akkor jöjjön a 75-ös, ha egyetértenek. Kérem emeljék fel a kezüket, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 76 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 77 mellette, ellene tartózkodás Ezt se látom jól. Úgyhogy megnyitom a szavazást. Ellenőrizzük le a 77-est. 77-esről szavazunk. A néppártnál megint egyel többen vannak. Kérem, most már rendben vagyunk. 25-en mellette, 26-an ellene, két tartózkodás elutasítottuk. Tízes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 80 es jön mellette, ellene, tartózkodás szerintem elutasítottuk, de akkor ellenőrizzük. Lezárom. Valóban elutasítottuk. Nyolcvan egyes jön mellette, ellene tartózkodás. Elutasítottuk 11-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 12-es kompromisszum jön. 12-es kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 91-es jön, 91-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 13-as kompromisszum két részben első rész mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan a második részt, 13-as kompromisszum második részét. Lezárom. 21 mellette, 32 ellene, elutasítottuk. 92 mellette, ellene, bocsánat, okafogyottá vált. 96-os jön, mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 14-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 101 mellette ellene tartózkodás, ezt is ellenőrizzük elektronikusan. Kérem, hogy szavazzanak. A szavazást megnyitom. Lezárom. 25-28 arányban elutasítottuk. 102. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Azt hiszem, hogy ezt elfogadtuk, de ellenőrizzük a 102-esről, megnyitom a szavazást. Lezárom. 30-23 arányban elfogadtuk. 103 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 106 mellette, ellene ellene tartózkodás elfogadtuk, 107 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 108 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 109 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 110 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 111 mellette, ellene, tartózkodás azt hiszem elfogadtuk, de ellenőrizzük 111-es, szavazást megnyitom. Lezárom. 41 mellette, 12 ellene. Nem volt tartózkodás, elnézést. 15-ös kompromisszum jön, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 117-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os kompromisszum, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 17-es kompromisszum két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a második részt, 17-es kompromisszum második részét, szavazást megnyitom. Lezárom. 14 mellette, 40 ellene, elutasítottuk. 118, illetve 122, 122 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 123 mellette, ellene, nagyon nehezen látom, Kérem, magasra kezeket. 123 mellette, ellene. Tartózkodás. Ellenőrizni kell, bocsánat, egyáltalán nem látom így. Szavazást megnyitom. lezárom, 23 mellette, 13 ellene, 18 tartózkodás. Elfogadtuk. 124 mellette, ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 125 mellette, ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 126 mellette, ellenet tartózkodás elfogadtuk, 127 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük a 127-est, a szavazást megnyitom. Lezárom. 25-29 arányban elutasítottuk. 128 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 129 mellette, ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 129-est. A szavazást megnyitom. 27 mellette, 25 ellen elfogadtuk. 131 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 132 mellette, ellene tartózkodás. Azt hiszem elutasítottuk, de muszáj ellenőrizni. Lezárjuk a szavazást. 18 mellette, 36 ellene elutasítottuk. 133 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 134 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 135 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 136 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 137 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 138 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 140 mellette, ellene tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk, de nem láttam a szocialistákat, 142 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 143 csak a második részről szavazunk mellette ki van, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 141-es. Ukafogyottá vált 139 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 144 mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk, 145 mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük a 145-öst. Szavazást megnyitom. Lezárom. 24 mellette, 29 ellene elutasítottuk. 146 mellette, ellene. Tartózkodás. Ezt is ellenőrizni kell elnézést. 146. A szavazást megnyitom. lezárom, lezárom, 24 mellette, 29 ellene, ezt is elutasítottuk. 147 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 148 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 149-150 megegyeznek, mellette ki van, ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Szavazást megnyitom. Lezárom. 28 mellette 26 ellene. Elfogadtuk. Bocsánat, 27-en szavaztak ellene, ezzel együtt elfogadtuk. Akkor jön a 156-os, mellette ki van ellene. Azt hiszem elfogadtuk. 158 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 159 mellette, ellene, Nagyon nehezen látom, ezt is ellenőrizni kell. 159-esről megnyitom a szavazást. Lezárom. 35 mellette 18 ellene elfogadtuk. Egyes módosítója mellette ki van? Ellene. Tartózkodás ezt is ellenőrizni kell. Szavazás megnyitom az egyesről. Lezárom. 25 mellette, 29 ellene elutasítottuk. Kettes mellette, ellene elutasítottuk. Hármas mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, hatos mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a hatost. Hatosról a szavazást megnyitom, lezárom. 25-29 arányban elutasítottuk. Ötös módosító következik mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18-as két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük? Mi, úgy tűnt, hogy mindenki mellette szavaz. Jó, most akkor az egyes kompromisszumos módosító, egy mellette ellene elfogadtuk. Tehát akkor jön a zárószavazás elektronikusan. Megnyitom a szavazást. closed. Lezárom. 47-en mellette, négyen ellene két tartózkodás. Gratulálunk! Az utolsó szavazás a mai napra. A benfentes kereskedelemre és a piac manipulálása alkalmazandó büntetőjogi szankciók. A jelentéstevő Emin Boszkurt. Hogyha nem akar valamit mondani, akkor már is elkezdjük a szavazást. 17-es módosító és a 18-as nem e, befogadható, tehát akkor a hármassal kezdjük. Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19-es mellette ellene elfogadva a 20-ast visszavonták, 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 8-as visszavonták, 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Akkor a preambul lekezdések kezdenek, egyes kompromisszus módosító elfogadva, tízes mellette ellene tartózkodás elfogadva, 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 2-es kompromisszum mellette elfogadva, 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 2-es mellette ellene elfogadva. 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. És akkor a záró szavazás következik. Elektronikus szavazás, megnyitom a szavazást. Kérem szavazzanak, lezárom a szavazást. 45-en mellette senki sem szavazott ellene, és négy tartózkodás. Gratulálunk Boszkurt úrnak. Na most akkor I, uh, continue. Hát akkor folytassuk, úgyhogy megadom a szót Fontána kollégának, majd a bizottságnak és a ciprusi elnökség képviselőjének. Fontána úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az a rendelet, tervezet, amelyről a Libe véleményét kikérték, ez pedig a menekült ügy és migrációs alap, illetve a 2007-es MFF. Mindegyinek megvannak a saját rendelkezései. Most a bizottság horizontális megközelítés javasol, ami minden alapra vonatkozna. Ez pedig egy négyes tételből álló csomagnak a része és ez adná az Európai Uniónak a pénzügyi keretét ezen, ezen programidőszak végéig ezeknek a programoknak az irányítására és finanszírozására. Ez a szabályozás, ami itt van a szakbizottságunk előtt, alapvetően három területről szól. A hangsúlyozott tan szerepel benne a szubszidiaritás. Határozottan váltottunk a liberalizációtól a szim, az egyszerűsítés felé, finanszírozás egyszerűsítése felé. Hangsúlyozni kívánjuk tehát a szubszidiaritás elvét, főleg az általános rendelkezésekben, ahol lefektetik, hogy minden tagállam érdekeit figyelembe kell eh, venni, és ez megfelel az Európai Unió értékeinek és prioritásainak. A hármasban a, utasították a bizottságot a, a tagállamokkal folytatandó szorosabb együttműködés, és ezen a ponton e, kiegészítettük ezt a regionális e, és civil szervezetekkel. A szubszidiaritás mellett a másik fontos dolog az átláthatóság. Itt úgy véljük, hogy a, az érintett tagállamoknak kell részletes indoklást adni, ha ilyen kéréssel állnak. Ez a négyes bekezdés a 16-os cikkben helyi, regionális és civil társadalom támogatását is szeretnénk látni, azért, hogy ezeket az ellenőrzéseket nélkülük ne lehessen végrehajtani. E, ez a 29-es cikkben szerepel. Amikor elfogadjuk ezeket a rendelkezéseket, szeretnénk azt látni, hogy ezek, font, ezek hatékonyan működnek, és ez a 26-os cikkben rejlik. Két további módosítót nyújtottunk be, ami arra kéri a bizottságot, hogy valamiféle monitoring rendszert fogadjon el minden alap esetére, rendkívüli helyzetekre, és itt a hozzájárulások mértékének csökkentésére adna lehetőséget. Ugyanezt a monitoring mechanizmust lehetne alkalmazni a harmadik országokkal folytatott programok esetén is. Ez pedig szintén egy újonnan javasolt szöveg. Vannak módosítók, amelyek azt a szerepet hangsúlyozzák, amelyet az Európai Parlament játszik, mint a 8A 13-as cikkben ami pedig a parlamentnek az információs tájékoztató szerepét, tanácsadó szerepét érinti, azt gondolom, hogy a parlamenti képviselők, ha egy vészhelyzet van, a parlament és a parlamentet és a tanácsot kell tájékoztatni, ez pedig az 1.4-es cikkben rejlik. Egy sor módosítót is beterjesztettünk, hogy megerősítsük ezeket a rendszereket. Úgy gondoljuk, hogy a bizottság dokumentuma a mi szempontunkból jó, csak szerettünk volna beemelni helyi tagállamok helyi hatóságait is. A 27 tagországnak nagyon is eltérő administratív rendszer van, és nem lesz biztosan, nem lesz egyszerű azt, hogy ezt hogy tudják abszolválni, de ez legalább megfelel a szubszidiaritás elvének. És mindenki magának találhatja meg azt a módot, ahogy a legjobbnak találja ennek az elvégzését. Várom a kérdéseket és a megjegyzéseket. Köszönöm szépen. Köszönöm. Akkor én most a bizottság felé fordulok. Köszönöm szépen elnökasszony és a jelentéstevőnek a megjegyzéseit is. Csak szeretném nagyon röviden a felvetettekre reagálni a bizottság nevében. Azt értjük, hogy a nemzeti szint alatti hatóságoknak adott fontos szerep is kiemelten fontos ezekben a, ebben a jelentésben. Nagyon fontos a tagállamok közötti partnerség, és szeretném megköszönni még egyszer e, ezt a jelentéstevőnek. Természetesen a tagállamok szerepe az ellenőrzés és igazgatási rendszerében nem szabad, hogy felhiguljon azzal, hogy szétterítjük a felelősséget helyi és regionális szervezetek e, között. Tehát nagyon óvatosan kell eljárni, amikor nemzeti szint alatti testületekre utalunk vagy hivatkozunk a szövegben. A 12-es cikk a 13-as módosítónál, amikor uh, utalunk a helyi és regionális szervezetekre, itt azt a javaslatot hallottuk, hogy itt nemzeti programokat is lehessen felülvizsgálni, és ez nagyon fontos, hogy ezek a, azok a programok, amelyeket már futnak, új körülmények felmerülés esetén ezeket lehet módosítani és kiigazítani nem kell gyakran megtenni, hiszen több évre elhúzódó költségvetésünk van, de ha nem így tennénk, akkor az, ha nem tennénk rugalmasak, akkor ez nem lenne értelmezhető egy több évre kiterjedő költségvetési periódusban. És csak most néhány kérdés a jelentéstevővel szemben, ami már ma délelőtt is elhangzott a belső biztonsági alapok kapcsolatban és a vízumügyel kapcsolatban, ez pedig a félidős értékelésnek, felvizsgálatnak az időzítése, amit úgy javasolt, hogy 2016. július 1-ével történjen meg. Szerintünk ez túl korai, hiszen még csak nagyon sok eszköz, nagyon sok program még csak 2014-ben fog indulni, tehát egy másfél év múlva még nagyon nehéz lenne, vagy alig két és fél év múlva nagyon nehéz lenne ezt ebből érdemi következtetés levonni. A 2017. március 17-ig, március végéig kellene ezeket a tagországoknak kiigazítani. Tehát én azt mondanám, hogy ezeket a dátumokat gondolja meg még egyszer a jelentéstevő, mind a menekültügyi és a migrációs alappal kapcsolatban ez a kérés. Szeretnék utalni arra, amit mondott a sürgősségi mechanizmusokról, és fontos, hogy, tehát fontos az, hogy amikor sürgősségi segítséget nyújt a parlament, fontos, hogy tájékozódjon és jól tájékozódjon. De azt gondolom, hogy itt óvatosan kell, kell eljárni, hogy hogy csak azután döntsenek, hogy miután már tájékoztatták a parlamentet és a tanácsot, tehát ezzel nem ö, szabad, hogy ennek következményeképpen a segítségnyújtás ö, késedelmet szenvedjen. A monitoring rendszerre tett utalást az egyes alapok esetében. Természetesen egyetértünk azzal, hogy a vészhetetben nyújtott segítség igen, természetesen ugyanúgy, mint bármilyen uniós pénznek az elkötését, alaposan ö, ö, ellenőrizni kell, de azt gondolom, hogy ebben az esetben külön ö, ellenőrzési mechanizmust kellene erre tenni. Ami pedig a politikai, szakpolitikai párbeszédet illeti, örülünk annak, hogy ez az új ötlet felmerült, hiszen lehetőséget nyújtana Anna arra, hogy olyan párbeszédet folytassunk jövőre a programok előtt a tagállamokkal. Ezt már mondtunk a a közleményünkben, hogy az Európai Parlamentet tájékoztatni kívánjuk a párbeszédnek a kimeneteléről, de úgy gondoljuk, hogy egy formális párbeszéd a minden egy, a parlament felé minden egyes ö, ö, ilyen konzultáció után lelassítaná ezt a folyamatot, tehát ezt valahogy meg kéne oldani, hogy hogyan lehet teljes körülön tájékoztatni a parlamentet. És ha megengedi elnök azt, hogy még két megjegyzés. A 15-ös, 16-os módosítókkal kapcsolatban, a nemzeti programokkal kapcsolatban, itt pedig a részleteket szeretné növelni, a, a nemzeti programokban azzal, hogy részletes ö, bázist kíván lefektetni ezekben a programokban. Tudjuk, hogy ennek legalább statisztikai alapon kell alapulnia, és hogy ennek a részletesnek kell lennie. Hogyha rugalmasságot szeretnénk elérni, hogy akkor olyan programokat kell tervezni, amelyeket nem kell folyton módosítgatni. És ez megfelelne a több évre szóló programozási időszak logikájának. És a, végül a 23-as módosítóban azt javasolja, hogy az ellenőrzési hatóság lehessen magántársaság. Mi úgy gondoljuk, hogy ennek közszférához tartozó szervezetnek kell lenni, amelynek felelős hatóságtól és akkreditációs hatóságtól kell lenni igazolásának hogy ezeket a feladatokat ellássa. És óvaintünk, hogy ezt az egész folyamatot ki helyezzük magántárságokhoz. Itt most meg is állnék, elnök asszony, hogy hát esetleg a jelentéstevő válaszol ezekre a felvetésekre. Köszönöm szépen. Florides úr, mondt már, már megjegyeztem, a négy javaslatát illetően, és, és a több éves költségvetési csoport segítségével jobban koordináljuk a három ágazati rendeletet, a horizontális rendeletekkel szemben. Ez fogja az alapját szolgálni a két alap vezetésének igaz irányításának. A horizontális rendelet javaslatot illetően a tanács már három olvasatban vizsgálta ezeket, és az elnökségnek a terve, terve az, hogy hogy a hónap végén tartozik a munkacsoport vezetőivel, és megpróbálják a nézeteket közelíteni egymáshoz, és olyan kérdésekben, amelyekben még nincs közös álláspont, az pedig aztán pedig az együttdöntési folyamatnak a következő szakasza következik ősszel a parlamentben. A tanács és a, tang, a tagállamok egyszerűsíteni szeretnék az eljárásokat, és amikor a végrehajtás történik, akkor ez így könnyebben menjen. Az elnökség üdvözli Fontana úr és a bizottság munkáját, és gyümölcsöző együttműködést várunk az elkövetkezendő hat hónapban, fél évben. Guillaume asszony. Köszönöm szépen, elnök or, asszony. Fajon asszony nevében szólok most, mert nem tud itt lenni, és felolvasom a megjegyzéseit. Mindenütt előtt, mivel nagyon fontos ez a rendelet tervezet, eh, Fájon asszony eh, eh, intenzívebb együttműködést várt volna a jelentéstevek között. Március 20-án volt egy eszmecsere, és utána az árnyék jelentésteveknek nem volt találkozó. Épp ezért nagyon sajnáljuk, hogy ez így tört, mert a rendelet tervezetnek a minőségét ez befolyásolja. Un problème Bien que très technique, la proposition... Nos, ugyanez a rendelet tervezet nagyon technikai jellegű, de azért nagyon fontos a szabadság jogérvényesülése és a többi szempontjából, és az indokolás talán az érvelést világosra tette volna, és ez befolyásolta volna, hogy milyen módosítókat nyújtanak be. A javasolt módosítók közül több is eléggé felületes, még akkor is, hogyha a LIBE első eszmecserének az eredményei itt ott benne vannak a jelentésben. Nos, nehéz épp ezért kommentálni ezeket a módosítósokat, de ma Fájon asszony továbbra is szoros figyelemmel fogja követni, hogy hogyan alakul ennek az anyagnak a kérdése. Fájon úr asszony szeretné nemzeti szinten is a különböző, akár szakértői, akár civil résztvevőknek a nézeteit is látni a nemzeti programokban. Fájan asszony ezen kívül világosabban szeretné látni a e, csalás elleni e, és más illegális tevékenységek elleni harcról. És szorosan együtt fog működni a más szakbizottságban lévő kollégákkal, hogy módosítókat dolgozzanak ki. Végül pedig további pontosítást szeretne a az alkalmazási területet illetően, és e, úgy látjuk, hogy e, hatékony módon kellene tájékoztatni a kedvezményezeteket és a nemzeti e, programoknak a, cél, a kedvezményezetjeit. Köszönöm. Sorry. Ich habe den Namen Kirkhope gehört, daher habe ich mich nicht angesprochen. Elnézést kérek, én Körkhop nevet hallottam. Elnök asszony, egy megjegyzés szeretnék tenni. Alig marad, van még olyan bizottság, amely ilyen pontatlan lenne a napirend beidőzítésénél. Tudom, hogy nem ön tehet erről, de kérem, hogy ezt továbbítsa a titkárság szána, hogy tessék jobban kicsit megfontolni, hogy mire erre, erre mire mennyi időt szánunk. Ötkor lett volna egy megbeszélésem, ha fél hatkor van egy időpontom, tehát, tehát gyakorlatilag most felborult teljesen a napi rendünk, és ez nem csak engem érint, hanem egy lavinát indít el, és ez nem mehet így tovább. A más bizottságokban, ahol dolgozom, ez a probléma nincsen, azért ezt is hozzá kell tennem. És most a tartalomhoz hadd fűzzek néhány szó dolgot. Szerintem pozitív dolog az, hogy Fontának kolléga a általános rendelkezések tekintetében, a komplementaritás tekintetében és az, a tagállamok eltérő helyzetében nagyjából egyetért a bizottságban. Azt is pozitívnak tartom az általános rendelkezések tekintetében, hogy a költségek és a, felhaszn- a források felhasználása egy eredmény orientált és gazdaságilag fenntartható ö, szempontok alapján ö, igyekeznek ezt ö, abszolválni. Nek, én ott látom a problémát, hogy olyas, hogy mit próbálunk támogatni ezekkel a hatóságokkal kapcsolatban, a 23-as módosítóval és ezzel a bizottsághoz fordulok ezzel a kérdéssel, hogy ez tényleg egyszerűsíti a dolgokat, hogyha három ö, hatóság vesz részt. Egy, aki a végrehajtásért felel, aztán egy második, amelyik az ellenőrzéssel és igazgatással foglalkozik, és a harmadik pedig egy ellenőrző hatóság. Szerintem megfontolandó, a, amit mond a jelentéstevő, hogy a független ellenőrző szervezetek lehetne magántársaság, tehát egyszerűen ki lehetne szervezni. És ez a bizottság felé a kérdésem, hogy ezek, ez, ennek van esetleg értelme. Vannak fenntartásaim bizonyos pontokkal kapcsolatban a jelentésben. Nevezetesen ott, ahol fontána jelentéstevő azt mondja, hogy a bizottság a tagállamokkal, a regionális helyi és közösségi szervezetekkel együttműködik. Nem látom, hogy ez a gyakorlatban hogy tudna működni, hogy itt a, megint a különböző hatóságokat említjük, regionális, helyi szerv, hatóságokról beszélünk a különböző tagországban, amelyek mind a különböző a, a működése. Vannak olyan ország, ahol föderalisztikus a berendezkedés, tehát ez nem nagyon látom, hogy gyakorlatban hogy lehet ezt kivitelezni. Hogyha a különböző tagállamokban ezeket a e, regionális, helyi, stb. hatóságokat is bevonnánk, akkor ezen hatóságoknak szintén a gazdasági szempontok alapján kellene eljárni, ahogyan az elvárható. Tehát, hogy mindenkire ugyanaz a szabály vonatkozzon. Én úgy vélem, hogy jobb lenne a bizottság javaslatát követni, amelyik azt mondja, hogy a tagállamon belüli programok esetén a partnerség természetesen elvárható. Itt be kell vonni a regionális, helyi, stb. szervezeteket, és itt adottak az a helyi viszonylatok, tehát nem a helyi regionális szervezetek, egy-két másik tagállam és a bizottság fog egy játszmában szerepelni. Aztán a, ezzel összefüggésben, hogyha nemzeti fejlesztési programok a saját hazai nemzeti szabályozásoknak megfelelően történnek, a 12-es cikknek megfelelően, azt gondolom, hogy ez egy érszerű javaslat, hiszen itt ezt nem látom megvalósíthatónak a gyakorlatban, inkább ellen kontraproduktívnak. A 13-as cikkel kapcsolatban a jelentéstevő a politikai par, párbeszédet a minden egyes tagállam esetében kell folytatni a parlamenttel. Itt megint a gyakorlati kivitelezhetőség a kérdés, tehát hogy a parlament most, most mindenki, minden tagállammal párbeszédet folytat erről minden egyes esetben, azt gondolom, hogy a bizottságnak a javaslata sokkal gyakorlatiasabb, pontosan azért, mert a politikai párbeszéd az van, zajlik, és ebben megjelenhetnek a tagállami érdekek. A 14-es cikk a, pedig a finanszírozásról szól. Nekem úgy tűnik, és ezt már hallottuk, ezt a meg észrevételt, hogy szerintem nem lehet az, hogy lebontott pénzügyi tervezetet annyira előre megtervezni, amennyire itt elő elvárnánk hiszen a 2014-2020-as programozási időszakban. Elnézést, Piker úr, volt egy megbeszélésem, de szorít minket az idő, úgyhogy kérem, elnézést kérek, de igen, elnök úr, igen, mindjárt az előbb volt egy órás késésünk, és azok, akik miatt késtünk, most akkor azok sürgetnek engem. Hát eh, akkor rövid leszek, jó? Köszönöm. Tehát a költségvetési javaslatnál nem hiszem, hogy lehet e, részletesen lebontott pénzügyeni tervet e, csinálni 2020-ig, hiszen a tagállamokban éves költségvetések vannak. Legfeljebb egy üzleti tervet, egy finanszírozási tervet tudok elképzelni a gyakorlatban, úgy, ahogy azt a bizottság javasolja. Van még néhány javaslat, amit megjegyzés, amit most már nem fogok elmondani, mert nem érünk rá, hiszen az idő az időbeosztás egyszerűen nem megy ennek a bizottságnak. Tehát kérem elnök urat még egyszer, hogy, hogy hasson oda a titkárságra, hogy reális időbeosztások készüljenek, reális napirendek, azért, hogy legyen idő arra, hogy nem csak, és ne egyórás csúszásokkal ö, próbáljunk valami, ö, valamit megbeszélni, úgyhogy erre érdemben nincs is lehetőség. Így igazán nehéz konstruktívan dolgozni és eredményre jutni. Köszönöm, Pirker úr. De, ahogyan mondtam, volt egy ilyen gondunk, hogy másfél órás, illetve két órás volt a szavazás, és még mindig van négy napi rendi pontunk és egy óránk. Úgyhogy megköszönjük, hogyha néhány percet maradnak még pluszban a tolmácsok, de akkor is bajban leszünk, mert még mindig négy napi rendi pont van, úgyhogy önöknek is segíteniük kell, és az árnyék jelentéstevők, a jelentéstevők mindig a világ legfontosabb napi rendi pontjának tartják a sajátjukat, úgyhogy próbáljunk meg akkor valamit csinálni. Keller asszony, én is látom ezt a problémát, hogy a bizottság egy általános iránymutatást ad, aztán a tagállamok pedig más véleményen vannak, a programok többletértékét nagyra értékelem, de mégis van azért egy problémám ezzel, hogy a projektek még úgyis több programot kapnak, ha nem valósítanak meg többletértéket. A jelentésben pedig Egyetértek, hogy az értékelési monitoringot ki kell emelni, szerintem arra nagyobb hangsúlyt kell vektetni, de az utolsó, a 30-as módosítóval van problémám. Azt mondja, hogy a kivétel az lenne, amikor az értékeléseket nyilvánosságra hozná én nem értem, hogy ez miért kellene így legyen, és szeretném kérdezni, hogy a Civic Authority, a polgári hatóság alatt pontosan mit ért. Akkor jöjjön a bizottság, kérem, hogy zárja le akkor ezt a pontot. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretném emlékeztetni a szakbizottságot arra, hogy már zajlottak viták a tanácsi munkacsoportban, és nagyon sok információs anyagot készítettünk ezzel a kérdéssel kapcsolatban. A parlament titkárságának is eljutattuk ezt, reméljük, hogy meg is kapták. Főként a különböző ellenőrző hatóságokkal kapcsolatban, például, hogyha megnézik a négyes anyagot, az ellenőrzési rendszerek irányítását, ez tulajdonképpen az indokolása a javaslatunknak, és egy olyan rendeletet javasoltunk, főként a 36-os szikre hívnám fel a figyelmüket, amivel önök is egyetérthetnek, ami pedig a partnerséget illeti, illetve hogy a tagállamoknak nagyon eltérő struktúráik vannak a regionális, illetve a helyi hatóságoknál, ezt a bizottság nagyon jól tudja, és javaslatunkban világosá tettük, hogy a partnerséget a nemzeti szabályok és gyakorlatok vezérelnék. A hatóságok, a nemzeti szint alatti hatóságok véleményünk szerint a programok végrehajtásában, illetve kifejlesztésében, továbbfejlesztésében kell részt vegyenek, főként az integrációs területen, de nem csak ott. Elhangzott egy megjegyzés a 16-os módosítóval kapcsolatban, tehát, hogy milyen kockázatai vannak annak, hogyha a nemzeti programok költségvetési elemei túlságosan merevek, úgy gondolom, hogy a nemzeti programokban kell ezeket részletezni, gyakorta kell majd módosítani a felső határokat. Köszönöm szépen, most pedig akkor a Fontana úr következik, és kérem, hogy nagyon röviden szóljon. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, nagyon röviden akkor is gyorsan. Köszönöm mindannyiuknak a kritikus megjegyzéseket, illetve az észrevételeiket. Természetesen nem akarjuk, hogy a köztes szintek, illetve az állami szint alatti szintek olyanok legyenek, amelyek valamilyen módon arra kényszerülnek, hogy szigorúbb legyen a támogatás. Nem, arra van szükség, hogy az államok valamilyen ellenőrzést tudjanak gyakorolni. Tehát nem nagyobb szigort akarunk, hanem nagyobb rugalmasságot, hogy a regionális és helyi hatóságok segíthessenek ebben a munkában. Ami pedig az egyéb pontokat illeti, tehát a költségvetés vagy az értékelés témája az 2016. július 1-től valósulna meg. Szeretném látni, hogy hogyan tudnánk egy kicsit elmélyíteni ezt a kérdést a bizottsággal, és természetesen a képviselők rendelkezésre állok talán kommunikációs probléma merült fel egyes árnyékjelentéstevőkkel, minden esetre ezt megpróbáljuk majd a lehető legnagyobb mértékben megoldani. Elnök, nagyon szépen köszönöm, Fontána úr! Módosítok határideje Szeptember 5-e déli 12 óra módosítások megtárgyalása a szakbizottságban, október 10-11-e és az orientáció szavazás pedig novemberben lesz. Rendben van? Egyetértenek? Akkor lépjünk tovább. Nagyon gyorsan még hozzá. Következő napi rendi pont jön. A 21-es. A menekültügyi és migrációs alap kollégánk Szilvi Guillaume a jelentéstevő. Négy napi rendi pontunk van, és egy óránk, úgyhogy kérem ezt vegyék figyelembe, mert drákói szigort fogok alkalmazni önökkel szemben. Guillaume mondja, parancsoljon. Tudtam, monsieur. Bien, d'abord. Először is. Jó, akkor távirat és stílusban csak jelzem, hogy a bizottság javaslatához kedvezően állok, illetve több javaslata is volt, mert tulajdonképpen nehéz a bevándorlás kérlésével egyetlen rendeletben foglalkozni. Jó, akkor a pozitív vonásai, ahogy javasoltik is, javasolta a bizottság, ez az alap javítani fog a célkitűzések elérésében. Tehát javatni fogjuk a különböző mechanizmusok között, például finanszírozási, a sürgősségi és a többi más aspektusokból. Nos, a jelentés tervezet és a módosítók, amelyek a bizottságnak a javaslatát követi, azért, hogy hatékonyabb eszközt és globálisabb eszközt hozzunk létre. Ugyanakkor egyszerűsíteni is kell, és alkalmazhatóbbá kell tenni és megpróbáltunk jobban adaptálni különböző pontokat. Nos, a módosítókat illetően először is szeretnénk ezt a megközelítést támogatni, azért, hogy a különböző célkitűzéseket értékelni tudjuk. Épp ezért a mutatókat kell megérésíteni, és integrálni ezeket a mutatókat, e, és elsősorban minőségi mutatóknak kell ezeknek lenni. A bizottsággal már tárgyaltam egy keveset e, ezekről a kérdésekről. A második megjegyzésem a különböző eszközök közötti e, összehangolást is szolgálják ezek a módosítók hiszen a különböző szövegekben nem feltétlenül hasonlóan szerepelnek ezek a dörök une valeur ajoutée européenne claire, euh, en contribuant à la poursuite d'objectifs. Mhm. Nos, a, az unió politikának megfelelően próbáljuk a megfelelő célkütődéseket elérni. Negyedik megjegyzésem, garantálni szeretnénk a pénzeszegeknek az igazságos elosztását, Fontana urat is emlékezték ezzel kapcsolatban, azért, hogy a különböző tagállami szükségletekre megfelelően reagálhassunk, ugyanakkor biztosítani is szeretnénk, hogy a forrásokat egyenlően osszuk el. Épp ezért a párbeszédnek a megerősítése szükséges, és partneri kapcsolatokat kell kialakítani a tagállamok és a hatóságok között és a nemzetközi szervezetek között. A ötödik megjegyzésem az új prioritásokat szeretnénk megcélozni. És itt vannak aggiáim, ugyanis a migrációs alapnak a finanszírozásának e, az Európai Unió külügyi célkitűzéseinek megfelelően kell e, alakulnia, és a harmadik országokkal is kell foglalkoznunk, és ehhez viszont plusz további eszközökre van szükség, amelyeket aztán gyakorlatban tudjuk megvalósítani. Tehát azt hiszem, hogy kellene egy célzott munkacsoport, aki ezekkel a kérdésekkel foglalkozik, Eh, ahol a különböző európai szolgálatokat és szereplőket összefogja. Hatodik megjegyzésem, a javaslatok, a módosítók azt is javasolják, hogy eh, a eh, világosabban lássuk az áthelyezésnek, áthelyezéseknek a problémáit, erősítsük meg az Európai Parlament szereplés, szerepét ennek a folyamatnak bizonyos stádiumaiban, és a félidős értékelés során, ahogy ezt a bizottság is jelezte már, fontos az értékelés, és végül pedig a szolidaritás is nagyon fontos, Épp ezért a 80-as cikket figyelembe kell venni, hiszen ez foglalkozik a szolidaritással, és ahelyett, hogy a bizottságnak a javaslatát módosítsuk, azt mondtam az árnyék jelentésteknek, hogy a 80-as cikk eh, nek megfelelően eh, világos ön, eh, üzenetet küldjenek ebben a témában. Köszönöm szépen. Köszönöm, Guillaume asszony. Arra kérem a bizottságot, illetve az elnökséget, hogy csak azokra a pontokra összpontosítsanak, amelyek feltétlenül szükségesek a bizottság részéről, Pálykasszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Ma délelőtt már szóltam arról, hogy támogatjuk a jelentést. A félidős felülvizsgálat értékelésénél a százalékos arányokat támogatjuk, illetve az indikátorok, megfelelő indikátorok bevezetését, ezt el tudom ismételni. A mutatók minősége esetében értjük a célkitűzéseit, és egyetértünk, hogy olyan mutatókra van szükség, amelyek valódi információt tartalmaznak. Nagyon örülünk, hogy a partnerséget támogatja, amely különösen fontos a menekültügyi alap esetében egy jelzést kell küldeni a tagállamoknak, amelyek általában vonakodnak, hogy ezt a partnerséget felvállalják a belbiztonsági alap esetében. Szerintünk ez egy horizontális kérdés, és támogatnunk kell azt. Ami pedig a külső fellépések az alap esetében ez különösen fontos, de tulajdonképpen a belbiztonsági alap határokkal és vízumokkal foglalkozó részében szintén a külügyi szolgálattal jó koordinációt szeretnénk kiegészítő jelleget, de nem vagyunk meggyőződve a jelentéstevő megközelítéséről, ugyanis úgy gondolom, hogy ez túlságosan nehézkes eljárást jelentene. a visszatelepítéssel kapcsolatos módosítóit támogatni tudjuk, azonban nehezen értjük a családtag meghatározásával kapcsolatban. De azt gondolom, hogy a jelentéstevővel nagyon jól tudunk majd együttműködni. Köszönöm szépen, az elnökség szeretne hozzászólni, parancsoljanak. Köszönöm. Köszönöm szépen. A javaslat kezelésével kapcsolatban szeretnék hozzászólni a menekültügy és migrációs alapnál. A rendelettervezettel kapcsolatban az elnökség ezt úgy szeretné kezelni, hogy az eltérő véleményeket valamilyen módon összefoglalja. Jó koordinációra van ehhez szükség, a tanács részéről ez alapvető fontosságú, de a parlament részéről egyaránt. A szolidaritás Nyilvánvalóan a ciprusi elnökség nagy prioritása, hogyan ezt az illetékes minisztertől is hallhattuk ma délelőtt. És várjuk a gyümölcsöző együttműködést az Európai Parlamenttel, illetve a jelentéstevővel. Nagyon köszönöm, hogy az elnök. Árnyék jelentéstevő Taváres úr parancsoljon. Kérem, hogy nagyon rövidre fogja. Nagyon köszönöm, elnök úr, portugálul fogom folytatni, nagyon gyorsan, tehát először is szeretném, szeretnék rámutatni, hogy nagyon elégedett vagyok a jelentéstevővel folytatott együttműködésre, illetve az árjelentéstevőkkel való együttműködésre. Nagyon elégedett vagyok. Nagyon fontos közös munkát végeztünk, és az általános irányvonalát támogatni tudom. Szeretném azt is hozzátenni, hogy véleményem szerint frakcióm álláspontja ami nagyobb rugalmasságot biztosít. Azt hiszem, hogy ez megvalósítható, de csak akkor, ha a parlament demokratikus ellenőrzési joggal rendelkezik, meghatározhatja az alapok felhasználásának prioritásait, illetve az alapok kedvezményezettjeinek körét, ebben az esetben a menekültekről beszélünk, akik el vannak zárva a többi alapból való támogatás elől. Az alapnak az a része, amely támogatja a visszatelepítési tevékenységeket, nem használhatók fel a visszaküldésre. A jelentéstevő a munkát nagy részét elvégezte, a módosítások is ebbe az irányba mutatnak, de egyértelműen meg kell határozni, hogy ezeket a feltételeket ha elérjük, csak akkor fogom tudni támogatni ezt az új menekültügyi alapot. Van-e valaki, aki hozzá szeretne szólni? Bronzúr parancsoljon. Nagyon érdekes dolgokat mondott Tavares úr, hogy nem akarja, hogy a visszaküldéshez külön elkülönített alap legyen. A titkárság elmondta egyébként, hogy a visszaküldésekre, visszatelepítésekre vonatkozó pénzösszegek ugyanebben a részben vannak. Nem tudom, hogy ezt jól értettem-e vagy sem. Ezt a múlt héten mondták. Elnök, köszönöm, hogy ilyen röviden szólt. Ha megengedik, akkor zárjuk is le a vitát. Vagy valaki szeretne még hozzászólni, röviden nem, nagyszerű, akkor Guillaume asszony parancsoljon. Euh, euh, a minőségi mutatókat illetően értem, hogy milyen gondot jelent ez, de nem problém. Tehát meg lehet őket is, tehát ki lehet őket is tenni, épp úgy akár a, minő, a mennyiségi mutatókat és e, a migráció területén is ez lehet. Nos, akkor a, e, a menekült e, ügyről van szó, akkor is vannak mérhető dolgok. A második kérdés a családnak a meghatározása. Erről többször vitatkoztunk már, de azt hiszem, hogy a meghatározunk helye is. Guillaume asszony, pontosan erről van szó és jelzem, hogy a módosítók benyújtásának a határideje szeptember 5-e, két óra. Nem, 12 óra dél. Jó, akkor ennyi, és akkor most jön a következő napi rendi pont. Ez pedig a 22-es, az alapvető jogok helyzete, magyarországi normák és gyakorlatok itt az Európai Parlament február 16-ai állásfoglalását követjük. Ez egy nagyon fontos állásfoglalás volt, amely kikövezte az utat egy olyan jelentés előtt, amely a magyar alapjogi helyzetet elemzi. Tavares úr a jelentéstevő, aki egy munkadokumentumot fog bemutatni, elsősorban a bíróságok, tehát az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatban, és a legutóbbi jogalkotási fejleményekről fog szólni Magyarországról. Először akkor Tavares urat hallgatjuk meg, és utána egy rövid vita következik, és kérem, tartsák be az időt, tehát önöké a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. A, amikor utoljára beszéltük ebben a szakbizottságban erről a témáról, azóta ö, megszavaztunk egy adhok delegáció felállítását Budapestre, ami szeptember utolsó hetében 24-e, 26-a fogott, között fog megtörténni. Természetesen a magyar hatóságokkal szorosan együttműködünk annak érdekében, hogy hogy a lehető legjobban előkészítsük ezt a, felkészítsük ezt a delegációt. Úgy döntöttünk, pontosan azért, hogy eleget tegyünk a, az első megbeszélésünk alkalmával tett ígéretünknek, hogy tényalapú, tárgyilagos, méltányos és átfogó lesz a megközelítésünk, abban a tekintetben, hogy felmérjük, mi folyik Magyarországon ebben a tekintetben a februári határozat után. Egy sor munkadokumentumot készítünk el tények alapján. Az első munkadokumentum, amelyet elkészítettünk, az itt van előttünk, és ez az igazságszolgáltatásra vonatkozó része a magyar, mondjuk úgy dossziénak. Frank Engel kollégánk vállalta magára ennek a munkanyagnak az elkészítését, velem karöltve, de más árnyékjelentéstevővel a többi frakció részéről még fog születni hasonló munkanyag, azért, hogy a teljes képet kapjunk, lehető legrészletesebb és minden területet le tudjunk fedni. Ahogy mondtam, hagyok majd időt Engel úrnak is, hogy ennek a tartalmát elő tudja adni. Alapvetően két sarkalatos törvényenről szól ez a munkaanyag, amelyet elfogadott a Magyar Parlament az igazságszolgáltatásról, az Országos Bírói Hivatal felállításával kapcsolatban, a nyugdíjazási kor, a, a bírák nyugdíjazási nyugdíjkorhatárával kapcsolatban, illetve az ügyek elosztásával kapcsolatban. az alkotmánybíróság és a, úgy általában az igazságszolgáltatás függetlensége és pártatlansága van terítéken, természetesen nem kell emlékeztetnem senkit arra, hogy az igazságszolgáltatás függetlensége minden demokráciának az alapköve, a hatalmi ágak elválasztásáról szól, ami minden tagállamban a demokrácia alapját, sarokkövét kell, hogy képezze és képezés figyelmünkre, tudomásunkra jutott, hogy az ide vonatkozó törvények egy részét módosította a Magyar Parlament a Velencei Bizottság javaslata nyomán. Ezt a dokumentumot azelőtt készítettük, hogy ezek a változásokat a Magyar Parlament elfogadta volna, tehát ezek még nem látszódnak ebből a munkaanyagból de természetesen hajlandóak vagyunk és készenek arra, hogy annyi várz, variációt, változatot készítsünk, ahányszor csak megváltozik Magyarországon a helyzet, hogy ez, és mihelyt ezek elérnek minket a, a magyar hatóságoktól ez az információ, akkor meg lesznek a fordítások is az anyagról. E, í, azt hiszem, hogy én most itt abba is hagynám, és szeretném hallani, hogy mások e, kollégák mit gondolnak róla, és azt javaslom, hogy esetleg a társszerzővel, Frank Engellel kezdjük először a sort. Thank you, Mr. Tavares. Köszönöm szépen, Tavares úr, mondja az elnök. Esetleg valaki kéri a szót? Engel úr? Nagyszerű, akkor ön az első. Köszönöm szépen, elnök úr. Éppen most szembesültünk a, a fordítással, hogy olyan problémát kergetünk ebben a, addig fogjuk ezt a problémát kergetni, amíg a magyarországi munkánk, el nem végezzük azt a munkát, amivel a plenáris megbízott minket. Olyan az igazságszolgáltatási rendszerről készítettük el a műkanyagot, amit még majd több meg anyag fog követni, ugye a szokásos parlamenti határidőkkel, a fordítás, stb. miatt, és miközben összeszedtük ezeket a, az információkat, és, és ezeket lefordították, ez alatt a, csak úgy, mint annyiszor másszor a magyar hatóságok a Velencei Bizottság javaslatára úgy gondolták, hogy megfogadják azt, amit javasoltak, és július másodikán volt erről parlamenti szavazás Budapesten, nagyjából egy hete. És tehát most olyan dokumentum van előttünk, ami kevesebb, mint ami lehetett volna, mint amikor ezt terveztük, de meg kell majd változtatni, és nagyon hálás vagyok a jelentéstevőnek, hogy rendelkezésre áll a kollégáknak táj, kollégák tájékoztatása szempontjából, és egyéb tovább verziók fognak készülni, hiszen ez nem nincs kész, nem végleges változat. Az elején elmondtuk, hogy ezek a szövegek ennek a célja, ennek a célja az, hogy egyfajta ellenőrző listánk legyen, hogy amikor elmegyünk Magyarországra, eh, konzultálunk a magyar hatóságokkal, akkor tudjuk azt, hogy milyen kritikák érték a, a törvényi szabályozást, az alkotmányos ö, ö, szabályokat, és akkor nyilván akkor leszünk abban a helyzetben, hogy lássuk azt, mit mondanak a magyar hatóságok, a, miért, mit javasolnak arra, hogy ezeket a helyzeteket kezeljék. Na most ö, nem kell mondanom, hogy ez egy folyamatos, ez egy, ez egy állandóan zajló folyamat. És ami saját ö, határidőink olyan helyzetbe tesznek, szorítanak, kényszerítenek minket, ami, hogyha ez sokáig így marad, akkor bizony kellemetlen helyzetbe találhatjuk magunkat. Ezeket a legfrissebb törvénykezés, törvényhozási változásokat szeretnénk beépíteni, és ez lesz majd annak az alap, azoknak a megbeszéléseknek az alapja, amelyekre szeptemberben fog Magyarországon sor kerülni. De a folyamat még mindig zajlik. Például megtudtam, hogy a nyugdíjkoratár a, a, nyugdíj, a bírák esetében nem oldotta meg, ugye ezt még a, a budapesti törvénymódosítások nem oldották meg, de még mindig ö, nyomog rajta a törvényhozási rendszer, tehát valós időben próbáljuk majd tükröztetni az anyagban ezeket a változásokat. Aztán elnök úr, hogy lezárjam, vissza kell térnem ö, valamire, amit ö, múlt héten mondtam Strasbourgban, nevezetesen, hogy tekintettel arra, hogy a magyar hatóságok a, azért, hogy legyünk fel, korrektek, ö, nyitottak voltak a javaslatokra, és nagyon igyekeztek, hogy végrehajtsanak olyan törvényi változásokat, amelyeket vártunk tőlük. És mivel a, és reméljük, hogy ez a folyamat nem fog az örökké valóságig tartani, de valószínű, hogy azért az elkövetkező hónapokban, nem években, de hónapokban valamiféle konkrét eredményre jutunk, azért meg kell nézni a saját napirendünket és időbeosztásunkat, hiszen hogyha ez túlságosan elnyúlik, mint a rétes tészta, akkor a végén úgy járunk, hogy ha, hogy egy olyan helyzetről készítünk munkaanyagot egy Magyarország helyzetről, ami már nem helyzet többé. Ami sem ennek a szakbizottságnak nem érdeke, sem a, a, a parlamentnek, amely ugye kötelességére kérdezte, jogosan megjegyzem, hogy van-e okunk aggódni a magyar igazságszolgáltatási helyzet miatt. Tehát, elnök úr, én azt mondanám, hogy az első dolog, amit tennünk kell ezzel a munkaanyaggal, az, hogy kibővítsük, hogy ennek a, jelen helyzetnek a teljes körű felmérését meg tudjuk venni. Éppen ezért a következőt javaslom, hogy a, a tempót próbáljuk meg legalább a magyar hatóságokhoz igazítani. Köszönöm szépen, Fenk úr. Engel, köszönjük Engel úr. Bronx úr akar hozzászólni, valaki más még van? Nincsen? Akkor először Engel úr, asszony, aztán Bronx úr. Intfeld asszony. Nos, szeretném hálámat kifejezni a jelentéstevőknek a munkájukért, és és a módszer kiválasztásáért, hiszen az egész helyzet világosan mutatja, hogy az Európai Uniónak nincsenek meg a megfelelő eszközei, hogy egy ilyen helyzettel foglalkozzon. Tehát tulajdonképpen csak még próbálkozunk, és most alakítjuk ki a módszereket útközben és azt hiszem, hogy a jelentéstevők azok nagyon intelligens módon közelítették meg, és tényleg a tényekhez ragozkodtak, és ez a megfelelő bölcsességet mutatja. És azt remélem, hogy ezt a kérdést is, és más kérdéseket is hasonló módon fogjuk megvizsgálni. És hogyha elfogadjuk a jelentést, akkor értékelni is tudjuk, hogy ez hogyan is működik, mint eszköz a tagállami helyzetek vizsgálatakor hiszen látom, hogy vannak olyan tagállamok, az enyémet sem zárnám ki, amelyek eh, talán meg is érdemelnék, hogy a helyzetet jobban megvizsgáljék. Csak egy kérdésem van, nem tudom, hogy ön vagy valaki eh, más válaszolja meg. Egy olyan eh, történetet hallottam, nem tudom, hogy igaz-e, hogy egy-két héttel ezelőtt egy bírót már elbocsátottak, hiszen ez a, úgy ismerték, mint aki nagyon kritikus a kormányjal szemben. Tehát igazából nem a, az elfogadott törvényeknek köszönhető ez, hanem pont a kockázatokat mutatja a végrehajtásban. Elnök. Gönc or, vagy Gál asszonyok aki szeretne először hozzászólni, hogy válaszoljon? E, hiszen ők a magyar képviselők szeretnének megjegyzéseket tenni, mielőtt bronz urat hallgatjuk meg. Nem szeretnék most részletekbe menni, csak valóban így áll az eset, ahogy hallottuk. Ugyanakkor szeretnék inkább arra reflektálni, hogy egy valóban egy eh, folyamatos változás történik Magyarországon, és amikor a miniszterelnökünk a plenárisan felszólalt, akkor mondta, hogy 300, több mint 300 új törvényt fogadtak el Magyarországon egy évben, és nem csak a, ez a szakbizottság, hanem a magyar ügyvédek, jogászok sem tudják követni, hogy most mi is történik itt a, ezzel a sok jogalkotással. Épp ezért az, amiről korábban beszéltünk, nagyon fontos. Tehát fontos, hogy elmenjünk Magyarországra, hogy lássuk ezeket a konkrét eseteket, hiszen e, egy szint az, hogy a jogalkotási aspektusokkal foglalkozunk, de ugyanakkor nagyon fontos, hogy lássuk a következményeket, a végrehajtási folyamatot, amely tényleg ott helyben történik nem hiszem, hogy most lenne idő részletekbe menni, de azt hiszem nagyon fontos oda elmenni a helyszínre, hogy lássuk, hogy, hogy tulajdonképpen működése közben hogy is néz ez ki. Ennek kiegészítésére Gál asszony és aztán Bronsz úr. Nem tudok erről a konkrét esetről, de azt viszont tudom, hogy a július második kiváltoztatás elfogatásának eredményeként van lehetőség arra, hogy a bírósághoz elé menjenek, bíróságra vigyék az ügyet, hogyha egy ilyen eset történik. Módosítókat is elfogadtak, és több kérdés is az Alkotmánybíróság előtt van, amely azt mutatja, hogy igenis működnek az intézmények Magyarországon. És egyet értek Engel úrral, hogy nagyon fontos megvizsgálni azt, hogy mit változtattak meg, mit fogadtak el ez alatt a folyamat, ez, ez folyamat során. És hogyha megvizsgáljuk, hogy mi történt más tagállamokban, akkor remélem, hogy Magyarország nem a legrosszabb példa lesz az ilyen viták során. Szerintem kívánatos uh, a bírák uh, függetlenségét megtartani, és ezzel az álláshelyüket is. 2006-ban, amikor uh, a a pár, amikor is a párti politikusok kezében volt a bírák kinevezése tulajdonképpen a jelenlegi bírákat is a régi rendszer alapján nevezték ki, ezért lehet, hogy a bírósági vizsgálatok Nagy-Britanniában az iraki háborúval miért ilyen furcsa eredményeket hoztak. Nagyon sok a EU tagállamban a bírákat nagyon agályos módon választják meg, tehát azok igazán fogják követni az, hogy tehát épp ezért nem csak a Magyarországot, hanem a többi országot, a saját országainkat is meg kéne figyelni, meg kéne vélesben. Jó, nagyon szépen köszönöm, Tavares úr. Ezt tulajdonképpen egy folyamatos vitának egy része csak, hiszen Magyarországról folyik ez a vita. Én minden megjegyzést figyelembe fogok venni, és csak annyit akartam mondani, hogy ez a dokumentum ugye már is elavult, de ez azért egy nem helyrehozhatatlan helyzetet teremt, tehát a legújabb, legfrissebb hírekkel ki lehet ezeket egészíteni. Ugyanakkor általános megjegyzésem, hogy ez természetes, hiszen minden jelentés is mindannyiszor egy másik jelentés, hiszen ha egy helyzetet értékelünk, különösen, hogyha egy politikai helyzetet, a jogállamiságot, demokráciát egy országban, akkor igenis lehetnek pozitív hírek, lehetnek negatív hírek, változik a helyzet, tehát nehéz ugyanabban a ritmusban követni ezeket a dolgokat. Tehát Magyarországon is új törvényeket fogadnak el, a eljárásrendet és a parlament biztonsági testületeinek a működése is tudomásomra jutott. Tehát azt kérem a képviselőktől, hogy kérem továbbítsák az információt, ami az ő tudomásukra jut ezzel az ügyel kapcsolatban. Az, időt, az ütemtervet illetően a közeljövőben nagyon fontos esemény lesz, ez pedig egy magyarországi látogatás, és ez a munkadokumentum és a következő dokumentumok felkészülési feljegyzéseket jelentenek a, ennek a küldöttségnek, és amikor visszajövünk Magyarországról, akkor felülvizsgáljuk ezt, és átdolgozzuk, és egy talán véglegesebb, amennyire lehetséges, véglegesebb dokumentumot fogunk összeállítani, és az árnyék jelentés tevők a különböző frakciókból is ehhez hozzájárulnak, aláírják, de még azok is, akik nem írták alá, azok nem értenek vele egyet, azok véleménye is számítani fog. Tehát ez lesz a működési mód, amely lehetővé teszi az együttműködést, és legalábbis az előre látható hónapokban úgy tűnik, hogy konstruktívan egyetértve, együttműködve állunk hozzá ehhez a kérdéshez. Végső megjegyzésem kettő lenne a Velencei Bizottsággal kapcsolatban. Mint ahogy már mondták, a jogszabályok megváltozása az igazságszolgáltatást, illetően a Velencei Bizottság véleményére reakcióként történtek. A Velencei Bizottság nagyon jó jelentést állított össze, amit mindenki tulajdonképpen egy normál, normaként tekint a magyar igazságszolgáltatás helyzetét illetően. A Velencei Bizottság jelentését nagyban felhasználtuk, és most akkor várjuk a bizottságnak a reakcióját, hogy a magyar igazságszolgáltatási változtatásokat illetően hogyan látja a dolgokat. A második megjegyzésem más tagállamoknak a neve is felmerült ebben a vitában, de itt most Magyarországról beszélünk. És épp ezért nagyon fontos, hogy ez a parlament és ez a szakbizottság figyelemmel kövesse, hogy mi történik a többi tagállamban. Nagyon fontos, hogy ugyanilyen energiával és ugyanilyen figyelemmel kövessük ezeket az eseményeket, mint ahogy a magyar eseményeket követtük. És jelentéstevőként és ennek a szakbizottságnak a tagjaként szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ne tegyük lehetővé, hogy gyanúsíthatók legyünk, hogy kettős mércét, azzal, hogy kettős mércét használunk. Tehát az alapvelő értékeinket kell képviselni, és e, számíthatnak rám ebben, de azt hiszem, hogy az árnyék jelentéstevők nevében is szólhatok hogy számíthatnak ránk, hogy ugyanilyen figyelemmel és energiával fogjuk mindezeket az eseteket követni. Köszönöm szépen mindenkinek, és mint ahogy mondtam, mindig nyitott vagyok bármilyen fajta ö, ö, hozzájáruláshoz ebben a munkában. Köszönöm szépen, Tavás úr. Emlékeztetnem kell arra, hogy 20 percünk van a délutáni ülésből, és még mindig van két napi rendi pontunk, mindkettő Salvatore Iacolino úr jelentésére vonatkozik. Az első az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése valamennyi szakasz. Úgyhogy meghallgatjuk a 2013-as költségvetéssel kapcsolatos véleményt, amelyet Jakolino úr készített. majd a bizottságot és a ciprusi elnökséget fogjuk meghallgatni, ha van megjegyzésük. Kérem, hogy nagyon röviden szóljanak hozzá, ha lehet, hogy megállapíthassuk a módosítások határidejét. Jakolin úr parancsoljon. Nagyon köszönöm, elnök úr. Nagyon röviden fogok szólni, figyelembe véve, hogy mennyire kevés időnk van. A véleménytervezet a 2013-as költségvetésre vonatkozik. Nagyon fontos év ez, ahogyan már mutattunk, rámutattunk, ugyanis 2014-től érvénybe lép az új pénzügyi terv, úgyhogy a költségvetési előirányzatokat nagyon gondosan kell meghatározni a 2013-as 2013-as évre vonatkozóan. Mire törekedtünk? Nos, arra mutattunk rá a plenáris ülésen a múlt héten, amikor a három oldalú párbeszédről esett szó 2013-as költségvetéssel kapcsolatban, hogy bizonyos csökkentéseket javasoltak az Európai Bizottság részéről. Először is azok a programok, amelyek a bűnözés elleni közelemre vonatkoznak. Főként egy olyan bizottságban, ahol meghatározzák, hogy melyek a prioritások, és ebben az esetben a szervezett bűnözés elleni küzdelemről, illetve a nemzetközi bűnözés elleni küzdelemről van szó. Egy módosítást terjesztek be ezzel kapcsolatban, illetve későbbi intervenciókat is javaslok a külső határok tekintetében. A SZIS-2, a visszaküldési alap, illetve irányelv az Európolnak juttatandó előirányzatok, illetve van egy másik projekt, ami szintén számos pontban megjelenik, és amelynek célja, hogy enyhítse az Európai Bizottság egyes csökkentési törekvéseit bizonyos területeken, és nagyon jelentős tevékenységi területekről van szó, például a jogérvényesülésének, szabadságnak, biztonságnak területén, főként érinti ez azokat az ügynökségeket, amelyek ezen a területen dolgoznak. Tehát egy projektet próbálunk beterjeszteni ezzel kapcsolatban a titkánság segítségével, itt olyan intervenciókról beszélek, amelyekre igyekeztem magam is rámutatni a plenáris ülésen a múlt héten, amikor a 2013-as költségvetés vitájáról ejtettünk szót. Június 27-én készült el a vélemény, amelyet a korábbi hozzászólásaink is megerősítettek. 50 millió euróval kevesebb jut az ügynökségeknek, ez 9%-os csökkentést jelent, és a SIS 2-esnél is további intervenciók valósulnak meg, ami schengen illeti, úgy tűnik számunkra, jelen pillanatban, ha figyelembe veszük annak lehetőségét, hogy milyen ellen javaslatokkal élt a tanács, például a Schengen értékelési mechanizmussal kapcsolatban. Ez egy politikai jelzés lenne, határozott politikai jelzés, ami így hasznosabbá tehetné, javíthatná a tanácssal való kapcsolatainkat a felülvizsgálat tekintetében, ami a jogalappal kapcsolatos illetve a 76-os cikkre vonatkozik az együttöntési mechanizmusról, illetve a 70-es cikkben szereplő mechanizmusról, ami a parlament álláspontjára vonatkozik. Elnök úr, ennyi lenne, és várom akkor a kérdéseket, hozzászólásokat. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Bizottságtól Joe Meren úr, nem tudom, hogy szeretne szólni. Nem, nem szükséges. Valaki? Igen. Keller asszony. Keller asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, egy általános megjegyzésem lenne. Schengent említette, és valamennyi frakció egyetértett abban, hogy bizonyos fájlokat blokkolunk a tárgyalások tekintetében. Ez a 2013-as költségvetésre is vonatkozik, és ezt a módosításban nem látom tükröződni de biztos vagyok benne, hogy egyes módosításokkal egyetért, ugyanis a mi feladatunk, hogy blokkolhassunk dolgokat, és hogy tartalékba tegyünk bizonyos összegeket, úgyhogy azt gondolom, hogy ez lenne majd a folyamat az elkövetkezendő napokra vonatkozóan. Bronszúr. Bronszúr, mondja az elnök nem, Gönc Kinga. Köszönöm szépen, csak egy rövid megjegyzésem lenne, és kérjük, hogy az elnök úr mikrofonját kapcsolják ki, a tolmácsot nagyon zavarja a zaj. A vita még mindig folyik, jól lehet a költségvetés, a 2013-as költségvetés teljes összege a bel- és igazságügy területére vonatkozóan még mindig kérdéseket vet fel, hogy valóban e terület megnövekedett fontosságát tükrözi-e vajon a költségvetés, hiszen több felelősség, több hatáskör kapcsolódik ehhez a területhez. Úgyhogy a költségvetés megnövelésére lenne szükség, és álláspontunkat nagyon határozottan kell képviselni. Az alapjogokkal kapcsolatban sok probléma merült fel, részben ugye ez a válság miatt van, Erről már szóltunk, úgyhogy pénzügyi forrásokra lenne szükség az intolerancia elleni küzdelemre, a cigány ellenesség, homofóbia elleni küzdelemre, több igazságszolgáltatási együttműködésre van szükség, a jogrendszerek harmonizálása, a közös menekültügyi és bevándorlási politika, rendőrképzés, tehát sok-sok kihívás van ezen a területen az alapjogi és állampolgársági programra is forrásokra van szükség. Van egy kérdés, amit már említettem, hogy mindig egyensúly hiány tapasztalható a különböző alapok között, a külső határkal foglalkozó alap, illetve a menekültügyi integrációs alap esetében. Úgyhogy remélem, hogy az ilyen problémákat valahogyan megoldjuk majd a tárgyalások során. Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen, és további megjegyzés, akkor Jakolino úr parancsoljon. Ami schengen illeti, mondja a képviselő, van egy konkrét lehetőségünk, hogy a jelenlegi költségvetésnek az egyik tartalékát felhasználjuk, egy már eldöntött politikával kapcsolatban. Mindannyian meg vagyunk győződve arról, hogy a tanács nagyon súlyos hibát követett el. Amikor azt gondolta, hogy a jogalkotási alap ebben a mechanizmusban, értékelési mechanizmusban nem veszi figyelembe az együtt döntést. A Schengeni téma témát figyelembe kell venni, Reméljük, hogy a meghozandó döntés az alapokra vonatkozó tartalékképzésre is kitér majd. Igazságszolgáltatási együttműködés, a bevándorlók integrációja, mindezek a végleges figyelem, véleményben is szerepeltek, amelyet jóvá is hagytak a Költségvetési Bizottságban. De a költségvetés, ahogyan arra rámutattunk, ezt a szigorítások hangulata szövi át, úgyhogy azért a válság erre is jelentősen rányomta a bélyegét. A lehetséges módosításokat várom, és hát természetesen remélem, hogy nagyon jó anyagot tudunk majd összeállítani. Egy bejelenteni valóm lenne módosítások tekintetében. Vegyük figyelembe a módosítások határidejét. augusztus 27-e déli 12 óra a módosítások határideje, és hogyha nincs ellenvetés, akkor a módosításokat angolul kell benyújtani, hogy a fordítási problémákat leküzdhessük, tehát ahhoz, hogy időben érkezzenek a módosítások, akkor angolul nyújtsák be azokat, tehát akkor augusztus 27-e déli 12 óra a határidő, ez rendben van? Egyetértenek? Akkor szavazás pedig szeptember 3-án lesz. Szeptember 3-a. Hogyha egyetértenek, akkor ez meg is van. Utolsó napi rendi pont, szintén Jakolino úr napi rendi, napi rendi pontja, belső biztonsági alap, rendőrségi együttműködés, bőmegelőzés és bűnözés elleni küzdelem, valamint válságkezelés, jelentéstervezet megvitatása, válságkezelés, most fogjuk meghallgatni a jelentéstervezetet, majd a bizottságot, és akkor ennyi lenne a nyári szünet előtt. Jakolino úr, öné a szó. Grazie, Presidente. Eh, l'ultimo... Köszönöm szépen, elnök úr. Az utolsó napi rendi pont az enyém és lehet, hogy már nem figyelnek annyira kollégák, mint korábban, de nagyon fontos pénzügyi pont, erről volt már szó korábban is. Ebben a szakbizottságban. Egy olyan jelentést terjesztettem be, aminek egy rövid összefoglalóját adnám csak most rendőrségi együttműködésre, bűnmegelőzésre, bűnözés elleni küzdelemre, vagy válságkezelésre adandó pénzügyi támogatással kapcsolatban. A szervezet bűnözéssel és a határon átnyúló bűnözéssel elleni harc tekintetében azt javaslom, hogy legyenek konkrét lépések, cselekvések annak érdekében, hogy fel tudjuk venni a harcot és a kesztyűt a szervezet súlyos és határon átnyúló bűnözéssel kapcsolatban. A szervezet bűnözést e, már definiáltuk egy másik e, törvényhozási aktusban. Megpróbáltunk ezt, megpróbáltuk újra definálni a kritikus infrastruktúra fogalmát is. jobb definíciót próbáltunk találni az objektív kritériumokra, a specifikus kritériumokra, például a határon átnyúló műveletek számá, száma, vagy azon személyek százaléka, akik ezen a területen dolgoznak. Megpróbáltuk elosztani, a, alokálni a szükséges pénzügyi forrásokat az együttműködésre és a bűnmegelőzésre nem értünk egyet a bizottsággal, máshogy osztottuk el az erőforrásokat. Például a 22-es módosító, az 5. cép, a 40 cikk 40%-a ezeknek a támogatásoknak haszt, legyen uniós, és negy, a nemzeti programokat 60% illesse. Ugyanakkor a tagállamoknak képesnek kell lenni ezeket a forrásokat jobban felhasználni. Azzal, hogy jobban használják fel azt, amiük van. Ugyanígy más eloszt forráselosztást javasoltunk a nem, egy sor nemzeti program esetén és ez figyelembe veszi azokat az új kritériumokat, amelyeket bizonyos esetekben meghatároztunk. Például a kritikus infrastruktúra kérdésében. Újra meghatároztuk azokat a kritériumoknakat, amelyeknek azokra a tagállamokra vonatkoznak, akik nagyon is kitettek a migrációs nyomásnak Ezek a módosító javaslatok már átfogalmazták a dokumentumot, és várom szívesen a kollégák megjegyzéseit. Köszönöm szépen a jelentést, a, az Európai Unió belső biztonságával kapcsolatban. És az utolsó napirendi pont volt ez, de nem kevésbé fontos. És akkor halljuk, hogy mit szól ehhez a bizottság, illetve a, a, a, az elnökség. El... Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövid leszek. A megfelelő irányba indultunk el, tehát olyan kérdéseket tükröz, amelyeket a tanácsban is említettük. Tehát remélem, hogy ez segíteni fog eh, a tanács és a parlament közötti eh, megbeszélések során. Már többször említettem, hogy eh, a különböző intézmény, eh, eh, eszközöket illetően a közös mutatókkal kapcsolatban eh, munka folyik majd még tovább, és szeptember 4-én lesz egy olyan ülés, amire meghívják a tagállamok és a különböző intézményeknek a képviselőit is. Meg kell, meg erősíthetem, hogy ez nem egy Schengen szempontból fontos eszköz, épp ezért ki lehet hagyni az utalásokat erre. A megosztott és a centralizált, központosított irányítás közötti arányt illetően eddig még nem volt program, vagy pedig egy alap a tagállami programok számára, tehát ezért ez a nemzeti programok sokkal gyöngébbek és ezért a bizottság azt javasolta, hogy 50-50 arányban legyen elosztva. Ugyanakkor a tanácssal való megbeszélések során a PNR finanszírozás és a nemzeti programok finanszírozása tekintetében arról beszéltünk, hogy növeljük ennek az eszköznek a százalék arányát. Ezt pedig a közös irányításra fogjuk fordítani. Tehát ez már megtörténik, és a bizottság ezt követi, tehát láthatjuk, hogy logikát követünk itt is. Végül pedig a jelentéstevő az elosztási kritériumokat illetően is felvetett néhány kérdést van egy tájékoztató dokumentum, amelyben foglalkozunk az e, eszközökkel, különösen a második ilyen dokumentum a különböző eszközök alatti finanszírozással foglalkozik, és az ezek mögött meghúzódó filozófiát is, e, azt illetően, hogy hogyan osztjuk el ezeket a pénzeket. Különböző kritériumok vannak, a, például a migrációs alap és a vízum alap tekintetében, hiszen ott már vannak meglévő alapok, tehát a történeti adatokat figyelembe kell venni. Tehát nagyon fontos, hogy legyenek mérhető, objektív kritériumokat, azt illetően, hogy hogyan tudjuk megvédeni a, a, a polgárokat. Ugyanakkor óvra intenék a, a tengeri szempontokat figyelembe velő és a határ és a vízum és az ISF összegek elosztását illetően de nem az e- nem az, el, az, az elsődleges célja, hogy a migrációs nyomásokra reagáljunk ezzel. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen, most már lejárt az időnk, de kérdezném a tanácsot, hogy szeretnének-e hozzászólni. Köszönöm szépen. Amit korábban mondtam, e javaslat esetében holnap lesz egy tanácsülés, amikor is a harmadik olvasatot próbáljuk majd lezárni annak érdekében, hogy megvalósítsuk a vélemények összehangolását. Mi az elnökség részéről Jakolino úr szövegét üdvözöljük, és várjuk, hogy a munkacsoportban a javaslatokat megvizsgálhassuk, csak szeretném megjegyezni azt, hogy ez a rendelet nagyon jól alakul, az eredeti bizottsági javaslathoz képest, tehát amit Jakolino úr hozzátett a javaslathoz, nagyon releváns és nagyon helyes, úgyhogy a szöveg nagyon jól alakul. Köszönöm. Köszönöm, Taváres úr, már jól meghaladtuk az időnket, úgyhogy kérem nagyon röviden do, szóljon hozzá. Igen, nagyon röviden fogok szólni. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon röviden. Tehát Jakolino úrnak szeretnék köszönetet mondani, kitűnő munkát végzett, és be kell vallanom, hogy nem egyszerű ez a jelentés, nagyon technikai jellegű, és azt kell mondanom, hogy egy olyan jelentés ez, amelyet nem lehet leválasztani attól a kontextustól, amelyet a parlament és a bizottság javasol a Schengeni térség jogalapjával kapcsolatban, ezt szerettem volna pontosítani. Nagyon fontos programokról van szó, ugyanis ez nagyon sok jelentést befolyásol, úgyhogy kihasználom az időt a módosítások beterjesztésére, megpróbálok részt venni ebben a munkában Jakolin úr jelentésével kapcsolatban, és van egy adat, amiről szerettem volna részletesebben szólni. A következő kritériumoknál, amelyek a meghatározzák, hogy a tagállamok mely kritériumok alapján kaphatják meg az alapokat. Ezek között szerepel az országok GDP-je, a lakosság mérete, az infra, a kritikus infrastruktúrák megléte. A jelentéstevő bevette a külső határokat is ebben a szöv, eh, külső határok hosszát ebbe a szövegbe. Ennél a paraméternél úgy tűnhet, hogy eh, egyes országok előnyben lesznek másokhoz képest, és nem akarjuk, hogy ez így történjen. Így első látásra ez az egyik olyan pont, ami engem meglepett. Egyébként szeptemberig még van időnk, úgyhogy biztos lesz még módunk arra, hogy a jelentéstevővel tárgyaljunk, akinek köszönöm az együttműködést, és a munkát. Köszönöm szépen, Jakolino úr! Akkor azt kérem öntől, hogy nagyon-nagyon röviden foglalja össze. Képviselő, igen, nagyon-nagyon röviden fogok szólni, megígérhetem. A bizottság hozzászólására szeretnék reagálni. magas szintű megállapodásra kell jutni a tagállamok között, és a bizottság is igyekszik a forrásokat a lehető legnagyobb mértékben kihasználni annak érdekében, hogy a válsághelyzetek megoldását elősegítse. Ami pedig a kritériumokat illeti, a kettes tájékoztató anyagban esik szó erről, ahogyan a bizottság is mondta. Olvassák el, kérem, azokat az érveket, amelyek a, amelyeket a jelentéstevő feltett, felvetett a migránsokkal kapcsolatban. Tudjuk, hogy van egy konkrét eszköz, amely az ilyen válságok kezelésével foglalkozik, tehát a migrációs hullámok kezelésével, de ne felejtsük el, hogy nagyon gyakran ezek a migrációs hullámok, ezeket a migrációs hullámokat a maffiák és a szervezetbűnözés irányítják. Ezért még utalnék arra is, amit Tavares úr mondott. Remélem, hogy a szöveg az állampolgárok szükségleteinek megfelel majd a szervezet bűnözés elleni küzdelemben. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és köszönöm munkáját, és köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt a jelentéssel kapcsolatban. Most pedig akkor bejelenteném, hogy a módosítások határideje szeptember 5-e, déli 12 óra. Szeptember 5-e déli 12 óra, és arra emlékeztetnék, hogy meglehetősen fárasztó nap volt ez. Nagyon hosszú munkanap volt ez, még néhány napunk lesz, a jövő héten, de a Libe Bizottságnak ez volt az utolsó munkanapja. Szeptember elején újra kezdjük a munkát, úgyhogy mindenkinek azt kívánom, hogy az augusztus jó alkalmat szolgáltasson arra, hogy újra töltsék az elemeiket, és a fárasztó szavazás után mindenki feltöltődjön, mindenkinek minden jót kívánok, és szeptemberben folytatjuk a munkát. Minden jót!